Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy a tegnapi ülésünket követően ma is szinte maradéktalanul itt van. Mindenki, szeretettel köszöntem Günther Felhajgon biztos urat is. Nem működik a fejhallgató? Tehát köszöntöm Ferhagen biztosi, Ferhagen biztos urat is, aki a vállalkozás politika és ipari biztos. Több alkalommal utaltunk már arra, hogy az ő területe központi jelentésű számunkra is, tudnunk kell, hogy az ipar hol tart, mik a központi témái, mik a gyengéi, mik az erős pontjai, hol tudunk mi segítséget nyújtani, és ezért nagyon örülök annak, hogy a biztos úr a jelen ciklus elején ellátogatott hozzánk, és megosztja velünk majd e témában a gondolatait. Át is adjam önnek a szót. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy először is gratuláljak ennek a nagyon fontos szakbizottságnak, a tagjainak a megválasztásukhoz, és köszönetet is mondanék, hogy ebben a mostani ciklusban és ezzel a nagyon, a nagyon komplex témával az Európai ipari politikával kívánnak foglalkozni. A mai napon az iparpolitikával szeretnék foglalkozni, és önökkel erről a témáról eszmét cserélni, emlékeztetve arra, hogy aktivitásunknak, tevékenységünknek az új területe az ipari politika. Korábban is volt már ez a mandátumunk, de ugye tudjuk, hogy korábban egy protekcionista interveniáló intézkedés dívott, hogy úgy mondjam, a mai elképzelésünk már más az iparpolitika szempontjából, mert egy nagyon erős, teljesítőképes iparra van szükségünk, versenyképes iparra, amely versenyképes szolgáltatásokat is nyújt, és ezen ipar számára a legjobb keretfeltételeket kell megteremtenünk. azonban anélkül, hogy beavatkoznánk a vállalkozásoknak a döntéseibe és mindennapi tevékenységbe. Az európai ipar az elmúlt év nyara óta az elmúlt évtizedek legnehezebb válságát érim át, még nem is fejeződött be ez a válság. Az ipari termelés szabad esésben zuhant, 2008 utolsó negyed évében, és a 2009-es év első negyedében. Látjuk most már valamelyest azt, hogy magához tér az ipar, de a 97-es értékekre esett vissza a termelés és a mutatók nagy része. Azzal kell tehát számolnunk, hogy hosszú távú strukturális kiigazításokra lesz szükség. Milyen formát öltenek ezek? Átvételre kerülnek összeolvadásokra, és lesznek olyan vállalkozások is, amelyek hát el kell, hogy hagyják a piacot, és itt a legnagyobb veszély a szállítási láncolatban a KKV-kra hárul. Vannak azonban pozitív aspektusok is a válságban, hiszen a belső piac meglepő módon nagyon stabilnak mutatkozott. Nem nagyon esett áldozatul a protekcionista megközelítéseknek, amelyek meg megmutatkoztak, mert a gazdasági nacionalizmus veszélyétől óva intettünk. Sikerült annak biztosítása is, hogy a gazdasági linkítő programok, amelyek amelyeket eh, az Európai Unió és ezen belül a tagországok is elindítottak, nem klasszikus szubvencionáló programok legyenek, hanem olyan programok, amelyek a hosszú távú iparpolitikai célok megvalósítását szolgálják. Olyan beruházásokról van itt szó, amelyek a jövő szempontjából, a hatékony, a gazdaságos, a jól működő ipar szempontjából ö, helytállóak. Pozitív aspektus az is, hogy a növekedést, a növekedés mozgató rugói megvannak, és itt az Európán kívüli feltörekvő piacokra utalnék. Hiszen itt nagy a kereslet volumene, és azt sem szabad elhanyagolnunk, hogy a modern technológiák továbbfejlesztése, az új termékek, az új szolgáltatások köre is bővítheti a piacokat. A negatív oldalon viszont látnunk kell, hogy a bank szektorban még azért nem látjuk az alagút végét, hiszen ez túl korai lenne, ha azt állítanánk, hogy túl vagyunk a válságon, Mit jelent ez a vállalkozásaink számára? Nos, továbbra is számítanunk kell nehézségekre a finanszírozás tekintetében, főleg az ipari beruházások vonatkozásában, és a zajló üzletkötések és tevékenységek vonatkozásában is. Most az a legnagyobb kérdés, hogy a következő években mik lesznek a konkrét feladataink. Azt gondolom, hogy nem árt, ha tudjuk, hogy mit is tanultunk, mik a következtetések, a tanulságok az utolsó években, a legutóbbi években, hol voltak a gyenge pontok, hol voltak a deficitek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos megállapítás, hogy a jövőbeni versenyképességünk szempontjából kulcsfontosságú az, hogy az innovációs képességünk megmaradjon. Azt gondolom, hogy ez a feladat még sürgősebb, sürgetőbb, mint korábban. Hiszen nem csak a, a tudás alapú gazdaságot kell megteremtenünk, emellett azonban a széndiokszid gazdaságos, a széndiokszid kibocsátásban szegény termelésre kell helyeznünk a hangsúlyt. A bizottság egy pár héttel ezelőtt egy nagyon fontos dokumentumról határozott, és ezt eh, ajánlanám a figyelmükbe itt a szakbizottságban, ahol nagyon kritikusan szemléljük az innovációs politikánkat, és természetesen vannak előrelépések az elmúlt években, az összkép azonban nem kielégíthető, kielégítő. Az innovációs politikánknak az időközi áttekintésében nagyon pontosan megnevezzük a hiányosságokat, mert elapróztuk a munkánkat, nem koncentráltan vizsgáltuk az egyes területeket, talán nem is adunk elegendő pénzt, nem költünk elég forrást, és hát amikor az új fejlesztéseket támogatni kell, akkor itt van még házi feladat nem a mostani, de a következő új bizottság a kisvállalkozásokra vonatkozó Small Business Act-et, mint új politikai eszközt fogja tudni felhasználni. Ez egy új eszköz. És ezzel a politikai stratégiánkat egy csomagba fogjuk össze, amelyben az alapvetések, a stratégiák kerültek lefektetésre. Ez európai innovációs törvény is várható a következő évben, és azt gondolom, hogy ez az innovációs politikának hasznára lesz, mert elindítja a meglévő folyamatokat. A világban a partnereink nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre a témára, az amerikaiakról tudjuk jól ezt, és ajánlunk, ajánlom figyelmükbe ez év augusztusában Barack Obamának az innovációs stratégiáját a nyári szünetben talán ezt nem követték nyomon, de ami a forrás elosztásokat illeti, tanulságos. Az amerikai és az európai stratégiában vannak közös vonások, ugyanis mindannyian kiemeljük a kulcsfontosságú technológiákat. Melyek ezek? Azok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a 21. század elején birtokában kell lennünk azért, hogy a világpiacon versenyképesek maradhassunk. Nem abban az értelemben kell birtokukban lennünk, hogy csak kutatásokat végzünk, hanem a termelésben, az alkalmazásban is nagyon lényeges, hogy ezeket ismerjük és alkalmazhassuk. Két héttel ezelőtt egy átfogó és tartalmas dokumentációt adtunk ki a bizottság részéről, és ezt ajánlom az önök figyelmébe. A kulcsfontosságú technológiák, amelyeket azonosítottunk, és amelyekről úgy gondoljuk, hogy stratégiai jelentőségük van Európa, Európára nézve, ezek a nanotechnológia, a nano és a mikroelektronika, a modern alapanyagok, a fotonika és a biotechnológia. Ez az öt terület, tehát a központi öt témakör, amelyet azonosítottunk. Teljesen világos, hogy az olyan politikánál, amit, ami keretfeltételek között működik, és nem ágazati intervención alapul, vagy, ág, vagy vállalkozások adta keretek között, ezek azok lesznek, amelyek egy európai szinten működő iparpolitika vonatkozásában is lényegesek. Az oktatás a kutatás és fejlesztés, a modern infrastruktúrák, a szélessávú technológiákra utalnék itt, ezekre koncentrálnunk kell, ezekre az említett területekre, és foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy mi az extern, mi a külső dimenzió, ha a versenyképességről beszélünk, azaz a jövőben kereskedelmi kapcsolatainkat hogyan alakítsuk, nagyon sok új szabadkereskedelmi megállapodás előtt állunk. A következő héten parafrálják majd az új szabadkereskedelmi megállapodásoknak a szövegét, és hát mindaddig, amíg ez nem hivatalos, azért elmondhatom, hogy ezekkel a megállapodásokkal azonos feltételeket teremtünk és ezekkel nem csak a versenytársaink tudnak majd jobban érvényesülni a mi piacainkon, hanem a termelőink számára is biztosítjuk az érvényesülést a mások piacán. Ezekre az azonos feltételekre, játékszabályokra szükség van ahhoz, hogy a vállalkozásaink azonos versenyfeltételek mellett lépessenek piacra. Mivel kell még foglalkoznunk? hát a szerzői jogok területe ez a témakör, itt van jó pár hiányosság, és sajnálatosnak tartom, hogy egy európai szabadalmi ö, eljárás nem létezik, bár e tekintetben a vállalkozásaink szépen dolgoznának, hiszen szabadalmakat érvényesíthetnek. Ami a nyersanyag irányelvet illeti, tudjuk, hogy itt a foglalkoztatási igény óriási, mégpedig két aspektusból. Egyrészt minden politikai eszközünket bevetve a stratégiai nyersanyagokhoz való hozzáférést nyitva akarjuk tartani. Olyanokra gondolok itt, olyan nyersanyagokra, amelyek Európában nem hozzáférhetők ezeket nem lehet pótolni. Ezért tehát fel kell mérnünk, hogy a piaci hozzáférés hogyan biztosítható hozzá. Hosszabb távon tudjuk, hogy ez egyre több problémát fog okozni, és az Európában hozzáférhető nyersanyagok felhasználása a másik fontos terület. Nyilván a jó szándéktól vezérelve a legtöbb területen az a helyzet, hogy az Európában meglévő nyersanyagokat feltárhassuk. És aztán a standardizálás problémáját is felvetném. Itt történtek előrelépések az elmúlt időszakban. Van még pótolnivalónk, de azt kell mondanom, hogy nagyon lassú ez a folyamat. Itt is egyre nagyobb a konkurencia, amelyel számolnunk kell. De amivel én számolok is egyébként történtek előrelépések, az a közös standardizáló politika a legfontosabb partnereinkkel, a legfontosabb partnerünkkel, az Egyesült Államokkal. Hiszen az újrafejlődő, az ugyan megjelenő piacok Ázsiában hamarosan, sőt, hát akár napjainkban is hatalmas saját belső piacá nővik ki magukat. És amennyiben itt nem lépünk, akkor ez kereskedelmi szempontból gátolni fog bennünket. Ezért a standardeket meg kell határozni, és ezek legyenek nemzetközileg elfogadott standardek. A keretfeltételek javítása a vállalkozások szempontjából nagyon fontos, és ezért dolgozni fogunk annak érdekében, hogy a bürokratikus terhek eltűnjenek, és a jogalkotásunk minősége javuljon. Hölgyeim és uraim, ez nagyon nagy feladat az önök számára is. Elnökükkel a beszélgetéseink során már beszéltem erről, és Rajl elnök úrnak köszönöm, hogy elmondta a véleményét a parlament sokkal nagyobb súlyjal kíván a jogalkotásnak a valós hatásaival foglalkozni a jövőben. Azaz a bizottság mit terjeszt elő a gazdasági, a társadalmi, szociális, az ökológiai és a technikai hatásokat illetően, azaz, hogy egy-egy javaslatnak, jogalkotási javaslatnak milyen kihatásai vannak az említett területeken. Itt már némi munka történt, de úgy gondolom, hogy szükséges volna, hogy az Európai Parlament a jogalkotási tevékenysége során erre az aspektusra nagyobb hangsúlyt fektessen, mint ahogyan tette ezt a múltban. Mindezek a pontok, amelyeket elmondtam, lecsapódnak majd az európai iparpolitika keretfeltételeinek a meghatározásakor. A post lisszaboni agendában amelyen a bizottság jelenleg már dolgozik, és a jelenlegi növekedési és foglalkoztatási politikának az utóda, az előzőt nyilván Lisszaboni agendának hívtuk, a follow-up politikának is meg lesz a maga elnevezése, és az év végéig ez lefektetésre is kerül, ezért majd megindulhatnak a tárgyalások róla. A spanyol elnökség pedig a 2010-es tavaszi csúcson ezt az új stratégiát jóvá is hagyhatja. Ez a terv. Nem arról van szó, hogy itt amblok újítanánk ezt a politikát, hiszen a növekedési és foglalkoztatási stratégia jó eredményeket mutat, hiszen az Európai Unió és az egyes tagországok közötti partnerségeken kell, hogy alapuljon ez a politikai megközelítés. Mégis jó lehetőséget kapunk most arra, hogy levonjuk a tanulságokat az elmúlt évekből, és végre egy súrlódásmentes, koherens módon egyesítsük a két fontos iparpolitikai célt, amelyet már elmondtam, amelyet már említettem, a versenyképesség növekedése az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a fenntarthatóság maximális biztosítása. Fontos politikai eredménynek tartom az utóbbi időből a, azt, hogy talán a közvélemény ezt nem hallotta, de hogy a bizottság hosszú távú konszenzus alakult ki arra vonatkozóan, hogy az ipari termelés Európában, főleg a jövőre nézve, nem csak a tekintetben fontos, hogy legyen megfelelő vezetői kvalitás, hanem hogy a forrásokat kíméletesen használjuk fel, és hatékonyan az, ez szükséges ahhoz, hogy útörő szerepünk legyen a világban. Az utóbbi öt évben még ezt a régi fajta gondolkodás dívott, hogy az ökológia és a gazdaság egymást kizáró két tényező, Hát ez oda vezetett, hogy hatalmasok a globális kihívások, a környezeti kihívások, főleg tekintettel a fenntarthatóságra ha a gazdasági termelésről, illetve a fogyasztói magatartásról beszélünk. Röviden szólnék még cím szavakban egy-egy ágazati kérdésről, amelyekkel önöknek is foglalkozniuk kell. Van egy olyan témakör, amely ennek a szakbizottságnak a közvetlen feladat körébe tartozik, a, az EMAS, GMES, a Föld megfigyelési program. Ez a megfigyelési program most globálisan kerül kifejlesztésre, és ebből a fázisból, most már az alkalmazási fázisba lépünk át. Egyrészt fontos kérdés a finanszírozás tisztázása, és ennek a nagy projektnek kell egy megfelelő struktúra, amely révén a legjobb alkalmazás, felhasználás biztosítható. Azok az adatok, amelyek a projektből kivonhatók, mindenki számára hozzáférhetővé kell, hogy váljanak, és egy olyan struktúrára van szükség, amely biztosítja, hogy a költségek ne szaladjanak el. A közlemény, amely ezzel kapcsolatban majd megfogalmazásra kerül, vagy már meg is van, illetve hát amely majd elkészül, kétséget, minden kétséget kizáróan és egyértelműen kell majd, hogy fogalmazzon. A különböző opciók megfogalmazásra kerülnek a költségek vonatkozásában is, és hát mindenkinek elmondhatom, hogy ez nem egy olcsó mulatság nem szabad abba a hibába esnünk, hogy úgy tegyünk, mint hogyha majd magától finanszírozódik ez a GMES projekt, az Európai Föld Megfigyelési Program. Lesznek persze bevételek is, de magától, még egyszer mondom, nem finanszírozható ez a projekt. A jogalkotásban szerepel még a gyógyszerészeti csomag, ezzel kapcsolatban az önök szakbizottságának véleményt kell megfogalmazniuk. Három részből áll ez a farmakológiai csomag, ezeknek egy része politikailag eléggé vitatott területek, hiszen miről is van szó, a gyógyszer hamisítás az egyik terület, illetve a gyógyszerek, a piacon megforduló gyógyszereknek a biztonsága nagyon fontos terület. Aztán itt van még a betegek tájékoztatásának kérdése. Nagyon világosan el kell mondanunk, hogy én a magam részéről száz százalékban támogatom ezt a csomagot, mert meg vagyok arról győzve, hogy egy demokratikusan működő társadalomban a polgároknak megvan az a joga, hogy mindent megtudhassanak a gyógyszerekről, amelyeket felírnak számukra. És nem is értem, hogy vannak olyanok, akik eh, azt a helyzetet kívánják fel, fenntartani, ahol a gyártók, az orvosok, minden tudhatnak a gyógyszerekről, viszont azok, akik szedik ezeket, azoktól elvitatják ezt a jogot. Úgyhogy helyesnek tartom ezt a eh, módosítást, és aztán ugye most felvetődött ez a vitapont a H1N1 elleni oltások kapcsán és a beteg tájékoztatással kapcsolatban, úgyhogy ez a téma betegek tájékoztatásának kérdése, még egyszer mondom, itt is elő fog fordulni. A következő években pozitív fejlődések miatt, de témájuk lesz az autóipar, amely gyorsabban belemanőverezte magát a válságba, mint ahogyan ezt gondoltuk. Hamar felismertük ezt a program, ezt a problémát is a CARS 21 programmal egyfajta tervezési biztonságot kívántunk teremteni, és meg is volt az egyetértés abban a tekintetben, hogy mi az autóipar jövője. Hát jelenleg eléggé göröngyös még ez az út, és tudjuk, hogy a kereslet eléggé megzuhant, hogy úgy mondjam, de a fogyasztói viselkedést ismerjük, és az a helyzet, hogy jelenleg minden egyes ágazatban a termelők szembesülnek ezzel a kereslet visszaeséssel. Ugyanakkor a termelők beruházások eszközlésére vannak késztetve, hiszen az Európai Parlament új határértékeket rögzített az Euró 5, Euró 6 kategóriában, és ezt helyesnek is tartom. Főleg, hogyha ugye a CO2 kibocsátásra gondolok. Ez is a versenyképességünket növeli majd hosszú távon, ha betartatjuk ezeket az előírásokat, de azért ne áltassuk magunkat, nagyon nehéz út vezet ide. És az, az elektromos autó azért még hát nincs kész, nem parkolott az egyes házak előtt, ha pedig az autószektor problémáival foglalkoznak, akkor ezzel összefügg az a kérdés is, hogy a konvenciális, hagyományos motorról való átállás az elektromos motorra, az mit is jelent? Technológiailag nagyon nagy kihívás ez, hiszen akkor a régi motoros autókra egyáltalán nem lesz szükség a jövőben. Tehát az átstruktúrálás minden területen megjelenik, hiszen most akkor a túlkapacitásokat vissza kell venni, le kell építeni, és ez sem egyszerű. A bizottság nem kíván szabályozói minőségében itt fellépni, hiszen a piacnak a dolga tenni a, a magáét, a maga feladatait. A GM, a General Motors és az európai vállalkozások azok, akiknek itt nagy házi feladatuk van, és most úgy tűnik, hogy hosszú távra ellövő ágyukkal bombázzák egymást az érintettek. Mi a helyzet? Minden egyes érintett, minden egyes ország, ahol a GM-nek termelő gyára van, megállapításra került, hogy az amerikai anyavállalattól le kell választani ezeket a gyártóhelyiségeket, helyeket, és európai autógyártó telepként biztosítani kell számára a versenyképességet az európai piacon. Ezt az esélyt biztosítani kell számukra. És ezért az Európai Bizottság és a tagállamok a Németország által javasolt terveket támogatta. Nem lett volna szabad támogatnunk ezt, hogyha elleneztük volna ezt a felfogást. De a GM ezáltal is esélyt kapott. Most ott tartunk, hogy a végleges koncepció itt van az asztalunkon, az új konszen vonatkozásában, és azt kell eldöntenünk, hogy ez a koncepció csak állami támogatással valósítható-e meg, és amennyiben igen, akkor milyen körülmények között fogjuk ezt engedélyezni. Időnként, amikor a felek egymásra lőnek, van olyan érzésünk, hogy elég szörnyű a helyzet, de a bizottságnak tiszteletben kell tartani azokat a szabályokat, miszerint állami támogatást csak akkor lehet engedélyezni, hogyha egy gazdaságilag kikezdhetetlen koncepciója van a vállalatnak. Tehát nem lehet politikai koncepció alapján odaítélni támogatást. Ezzel kapcsolatban vannak viták de mielőtt világosá válna, hogy mit kell megtenni, nagyon nehéz persze ítéletet alkotni nem szeretnék most a nyilvánosság erőt arról sem véleményt mondani, ez a most megtalált megoldás vajon a legjobb-e, csak remélem, hogy sikerülni fog a különböző telephelyeket, amelyeknek a létét ugye a közelmúltban megkérdőjelezték, hogy sikerül ezeket a telephelyeket megőrizni, az autógyárak megmaradnak. A bizottság támogatja azokat a törekvéseket, hogy maradjanak meg ezek az autógyárak Európában, de azt is látjuk, és ez a döntő kritérium, hogy a gazdaságossága fő szempont, és a hosszú távú versenyképessége ennek az új vállalatnak. Ebben az összefüggésben, hogyha már járművekről beszélünk, akkor röviden Hadd szóljak arról is, hogy vannak olyan járművek is, amelyek nem az utakon mennek, hanem repülnek, vagy sinen haladnak, és ezzel kapcsolatban bármelyikről is beszéljünk itt Európában, mindenhol vannak problémák, tehát az autókkal is, a hajókkal is, és a repülőgépekkel is. Különösen drámai helyzet a hajógyártás területén, ahol szinte nullára estek vissza a megrendelések, kiszáradnak a gyárak, 14 napja vagy három hete volt egy nagy konferencia, és az összes érintettel, vállalatokkal, a tagállamokkal, a szakszervezetekkel, a tudomány képviselővel megvitattuk ezt a helyzetet, és néhány fontos következtetést sikerült levonni a kapcsolatban, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy Európában megmaradjanak eh, azok az erős régiók, ahol van erős hajógyártás. Ezeket, eh, ezeket meg akarjuk eh, őrizni, de csak a nagyon szakosodott és nagyon igényes piaci réseken lehetünk erősek a hajógyártásban, ilyen tömeges autókkal, tömegesen gyártott tucat hajókkal, vagy tartályokkal, tankerekkel nem lehetünk már versenyképesek. Az elmúlt években egy sor ágazatban dolgoztunk egy új módszerrel, így próbáltuk meg a tervezést biztonságossá tenni. Megegyeztünk a parlamenttel, a tagállamokkal, az érintett iparágak, kutatókkal, a szakszervezetekkel, környezetvédő szervezetekkel és más civil szervezetekkel abban a kérdésben, hogy a belátható jövőben a társadalom mit vár el a vállalatoktól, és hogy mit várnak el a vállalatok tőlünk. Az elgondolás tehát az volt, hogy lehetőleg hosszú távon biztosítsuk a tervezés biztonságát az európai vállalatok számára, de nem úgy, hogy a vezetés alóli felelősségük alól mentesítsük őket, vagy hogy csökkenjen a felelősség az ipar, a hajógyártás, a vegyipar, az elektrotechnikai ipar, a kommunikációs technológiák, a textilipar, ezek az ágazatok, amelyről beszéltem, és ennek a politikának az eredménye lesz most a bizottság döntéseinek vagy javaslatainak az alapja. És rendszeres időközönben ezek el fognak jutni a parlamenthez is természetesen. A partnerségre építjük ezt az új eh, megközelítést, remélem, hogy ez folytatódik majd a jövőben is, mert ez a legfelebb, legtisztességesebb, legátláthatóbb módszer, eh, amivel biztosítani lehet azt, hogy a vállalatok vagy az ágazatok számára a keretfeltételeket ne így a zárt ajtók mögött titkos tárgyalásokon állapítsák meg, hanem nyilvánosan. Néhány évvel ezelőtt az Európai parlamentben ezt még nem nagyon értették meg, és azt mondták, hogy hát most arra akarra kényszeríteni minket, hogy úgy járjunk el, mint a jövőben, hogy a főnökkel a kis zárt ajtók mögött találkozunk, és úgy döntsünk el mindent. Nem, hát nyilván sokkal jobb egy nyitott folyamat, amiben mindenki részt vehet, és ahol az eredmények jól láthatóak. Most végre sikerült keresztül vinnem hogy ezt a nagyon észszerű, jó módszert alkalmazzák, és nagyon örülnék, hogyha e mentén mennénk majd tovább előre. Meg az utolsó megjegyzésemmel visszatérek egy olyan témához, amiről már röviden beszéltem, amikor a keretfeltételeket említettem. Egy politikai mandátum vége felé, hiszen én itt tartok, lejár lassan a megbizatásom, van néhány dolog, amelyeket szeretne az ember megőrizni, szeretné, hogyha megmaradnának. Nem akarom most összeset felsorolni, de amit szeretnék talán a szívükre kötni, hiszen borzasztó fontosnak tartom azt, hogy legyen vállalkozói kezdeményező készség Európában, és a vállalkozói szabadságot a megfelelő csatornákba tereljük a bürokrácia leépítésének a nagy projektjére gondolok, hogy megszabadítsuk a vállalatokat a fölösleges administratív tehertől. A fölöslegestől, tehát nem arról van szó, hogy a szabályaink, céljain megváltoztassuk akár az egészségügy, vagy a környezetvédelem, vagy a minőség, biztonság, vagy a biztonság területén. Nem. Nem erről van szó, csak arról, hogy a változatlanul maradt célokat úgy érjük el, ahol el tudjuk kerülni a szükségtelen költségeket és a szükségtelen bürokráciát néhány évvel ezelőtt indult el ez a projekt, és a bizottság még a hónap vége előtt egy átfogó jelentést fog készíteni ennek a politikának az eredményeiről. És abból majd ki fog tűnni, hogy a célt, amit megfogalmaztunk, tehát hogy 2012-ig csökkentsük ezeket a költségeket, a bürokrácia költségét 25%-kal. Most látni fogják, hogy legalábbis ami a javaslatokat illeti, a bizottság javaslatait, elértük ezt a célt már most több mint 40 milliárd a megtakarítási lehetőség, de ehhez még szükségünk van a jogalkotók jóváhagyására. Az esetek többségében ezt még nem kaptuk meg, ezt a beleegyezést, különösen olyan projekteknél, ahol nagyon-nagyon megtakarítások lehetősége. Tudom, hogy nem ez itt az illetékes szakbizottság ezen a területen, de az önök bizottsága az, ahol a leginkább érinti önöket, az önök által képviselt területet, hogy mennyire lesz sikeres ez a politika. Ezért nagyon fontosnak találom, hogy önök is eh, nagy figyelmet fordítsanak ennek a kérdésnek, erre a kérdésre. Öt évvel ezelőtt eh, nagyon sok pozitívumot és eh, negatív dolgot is tapasztaltam, és nagyon sok tekintetben bízom az európai iparban, sok mindent várhatunk ettől az európai ipartól, motivációra van szükség, és a politikai szándékok és a jogalkotás kapcsán kell nagyon figyelnünk arra, hogy amit megteszünk, az ne folytsa el a vállalkozói kezdeményezéseket a piacgazdaság, a szociális piacgazdaság az én értelmezésemben nagy hangsúlyt kell, hogy fektessen arra, hogy nőjenek, gyarapodhassanak a vállalatok. És alapvető félreértés az, amivel időnként találkozom európai barátainknál, tehát alapvető félreértés azt mondani, hogy vállalkozó barát politika egyúttal munkavállaló ellenes politika lenne. Ez egy nagyon súlyos gondolkodási hiba, aki ezt így veti fel, hiszen a munkahelyeket a vállalatok hozzák létre, nem a politika. Mi egyszerűen csak eh, a kedvezőbb eh, vagy könnyebb feltételeket teremthetünk ahhoz, hogy a vállalatok eh, létre tudjanak hozni munkahelyeket, és ezt hívom én vállalkozóbarát politikának nem jelenti azt, tehát a vállalkozó barát politika nem jelenti azt, hogy a vállalatok kívánságait fontosabbnak tartjuk, mint a társadalom szükségleteit és igényeit. Nem erről van szó. A társadalom igényeinek meg kellene, hogy feleljen a vállalkozók, a vállalatok kívánságai is, de és nekünk úgy kell alakítanunk a keretfeltételeket, hogy ezek között a vállalatok nőhessenek, gyarapodhassanak, tudjanak beruházni, és így módon tudjanak munkahelyeket teremteni, hiszen ez lesz a döntő kérdés az előttünk álló időszakban is, abban a szempontból, hogy sikerül-e úgy irányítanunk a gazdaságokat, hogy elég nagy számú, mm, jó minőségű, kvalifikált munkahely jön, jöjjön létre. Tudatosan nem akartam részletekre kitérni az előadásomban, majd a vita során természetesen felvethetnek bármilyen részletkérdést is, csak most egy új jogalkotási ciklus kezdetén szerettem volna egy átfogó képet itt felvázolni önöknek arról, hogy milyen feladatok eh, várnak ránk az eddigi és a tévőbeni együttműködésünk kapcsán is. Köszönöm. Nagyon köszönöm, biztos úr. Köszönöm a részletes beszámolót, és nagyon köszönöm a nyílt, őszinte, kritikus és elgondolkoztató megjegyzéseit is. Nagyon fontos azt hiszem, hogy legyen egy átfogó értelmezésünk azokról a projektekről, amelyekkel majd a következő évben foglalkoznunk kell. De rendkívül hasznos volt, amit elmondott, és biztos vagyok abban, hogy elég sok minden hangzott el, amihez kapcsolódóan, akár kritikus megjegyzéseket fognak tenni, vagy kérdéseket tehetnek fel a tisztelt képviselők nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Azt kérem, kedves kollégák, hogy próbálják meg a kérdéseiket eh, tömören megfogalmazni, nézni fogom az órát, eh, lehet szeretnénk, ha minél többen szóhoz jutnának, szeretnénk még válaszokat is meghallgatni, és ezért fontos, hogy mindenki csak röviden szóljon. Az első hozzászólónk de Castillo, az önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy itt van. Megragadtam az alkalmát, az alkalmat arra, hogy megköszönjem a munkát, amit ön kifejtett ezzel a bizottsággal konkrétan az utóbbi öt évben, ugyanis ön viselte felelősséget az ipari helyzetért, és köszönöm szépen tehát az elmúlt évek munkáját. Három kérdésre szeretnék összpontosítani, és ezek a következőek. Először is jövőre az innováció és kreativitás évét ünnepeljük Európában. Az az év, amelyben egybe esik a Lisszaboni agenda vége, ahogy maga biztos is elmutatott. A Lisszaboni agenda, mint ahogy rámutat, mint ahogy mindannyian tudjuk, nem csak Európában, hanem nemzeti szinten is az a keret, az a hivatkozási dokumentum volt, amelyik állandóan ott volt előttünk, és mindenki ebbe a keretbe helyezte bele a munkáját, és mi ehhez nyúltunk, ehhez folyamodtunk, erre alapoztunk a munkánkat, és ezzel igazoltunk a munkánkat is. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi években nem volt olyan vita ebben a parlamentben, amelyben nem jött volna szóba a Lisszaboni agenda. Ez egy nagyon nagy ösztönzés volt, és most azt látjuk, hogy tíz évvel később az a hézag, ami van Európa és az Egyesült Államok között, az nem csökkent az innováció és a technológia területén, hanem sajnos egyre nagyobb ez a hézag. Ön hogy lá, hogyan látja egy keretprogramnak a kidolgozását, amely valamilyen módon helyettesíti, illetve folytatja a Lisszaboni agendának a munkáját. The Innovation Act jelentés, amit a bizottság kiadott, nagyon érdekes, egyetértek a konklúziókkal, kétségtelen, hogy az olyan témák, mint az európai szabadalom, a szellemi tulajdonjog, az együttműködés, tudomány és ipar között, ezek alapvető kérdések. Ezzel kapcsolatosan meg szeretném kérdezni, hogy miben látja a mm, bizottság szerepét ebben az egész folyamatban, hogy tud-e valamilyen keretet adni az európai társadalomnak, és ez a keret, ez valamilyen módon, és milyen módon lép helyébe a Lisszaboni stratégiának. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, tudjuk nagyon jól, hogy nehezen jutnak hitelekhez. Milyen kritériumokat ad azokat a kritériumokat, amelyek Bázel 2 állapít meg, azok problémákat okoznak a kis eh, középvállalkozásoknak, hogy hitelhez jussanak. Kérdem, hogy az Európai Bizottságnak van-e valamilyen kezdeményezése, amelyik a következő ciklusban ezt a kérdést kezeli? Az autóipar problémáiról szólva, az Opel kérdését természetesen én, mint spanyol, azt mondom, hogy tartsuk meg azokat a gyárakat, amelyek rentábilisak és megfelelően dolgoznak, de azt hiszem, hogy van egy további dimenzió, mégpedig a világ versenyképességi feltételek, és ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaságban és felmerül ez a kérdés, nem európai piacokon nagyon nehéz bejutnunk. És törölni kell azokat a korlátokat is, amelyek megakadályozzák a külföldi termékek bejutását a mi piacunkra. Tehát itt nagyon sokat lehetne erről vitatkozni, és kérem az önök véleményét. Gróte. Köszönöm, Gróte kollega. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönettel szeretném kezdeni köszönet illeti Ferhagen biztos Beszélt az autóiparról is, az Euró 5, Euró 6 normákról időben elindították, és ebben ön fontos szerepet játszott. A bizottság kompromisszumkész volt, és mindig is készen állt tanácsot adni, ezért nagy köszönet illeti önt. A CARS 21-el kapcsolatban megteremtődtek a keretfeltételek, és ebből most nagyon profitálunk a válság idején. Ez egy nagyon jó és jövőorientált politika volt. Most a cél a szegény gazdaság létrehozása, és egy nagyon fontos elem ebben az egész csomagban a tárolási technológia. Az autónál akár hibrid, akár tiszta elektromautó, akár a megújuló energiák területén a tárolással kapcsolatban azért vannak aggáink. Nyilvánvalóan az autógyártók bemutatják az új járműveket, de ugye ön is mondta, ezek még nem állnak ott indulásra készen az autónk előtt. Koordinált megközelítésre van szükség az infrastruktúrával kapcsolatban, hogyan lehet lehet a megfelelő elszámolási rendszereket létrehozni, kiépíteni a szükséges infrastruktúrát, és a kutatás területén azt hiszem, hogy itt határon átnyúló együttműködésre van szükség a, hogy ne különüljenek el az ágazatok. Itt a rendszer határokon át nyúlva kell tudni a különböző ágazatoknak együtt működni. És azt kérdezem biztos úr, vagy azt kérem öntől, hogy a rendszer határokon át nyúlóan osszák el a kutatást támogató pénzeket, támogatásokat. Az vállalatbarát politikáról kapcsolat, kapcsolatban elmondottakról egyetértek, de a szociális követe, köve, következmények felmérését nagyon fontosnak tartom, és az új bizottságnak szól az már, hogy mindenképpen a hatásvizsgálatok kapcsán a szociális területre is terjesszék ki a hatásvizsgálatokat. Az egész társadalom tudnia kell azt, hogy nem csak egy területen vizsgálják, vizsgálják eh, a hatásokat, hanem a szociális kérdések területén is a szociális hatásokat is vizsgáljuk. Köszönöm, Fanfrent kollega. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak ezt a nagyon izgalmas és nagyon nyitott eh, bevezető előadást. Én együtt dolgoztam nem az elmúlt öt évben, és már nem most is sajnálom, hogy nem tudunk önnel a következő öt évben együtt működni, de hát biztos nagyon fontos feladat vár önre. Nagyon nagyon erősen hisz ön abban, hogy egy határozott iparpolitika nagyon fontos, és valóban meg vagyok győződve arról, hogy az egész bizottság ezt így kell, hogy lássa. Nincs modern, jól működő gazdaság az Európai Unióban, annélkül, hogy legyen egy nagyon erős, innovatív, innovációra képes ipar, és a bizottságnak ezen nagyon keményen kell dolgozni. Egy sor nagyon fontos technológiát említett, és említett, hogy milyen fontos a kutatás, a fejlesztés is. Egy egész konkrét kérdést eh, szeretnék feltenni a bizottság milyen mértékben dolgozik együtt az iparral olyan elvekkel kapcsolatban, mint például a cradle to cradle elv, azaz bölcsötől bölcsőig, olyan technológiákról beszélek, amelyek a hulladékmentes társadalom alapjait vetik meg, hiszen ez kell, hogy a jövőnek az egyik meghatározó iparága legyen. Második, és ne vegye tőlem rossz néven, hogyha belga parlamenti képviselőként, aki Antwerpenben lakik, néhány kérdést kell feltennem az, az Opel Antwerpeni gyárával kapcsolatban. Ön járt ott, és említette az Opelt, és egyet is értek azzal, amit mondott, csak úgy gondolom, hogy ez nincs összhangban azzal, ami, ma, ami történik, amit most például olvasok az újságokban. Ön azt mondja, hogy a döntéseket csak az állami támogatásokkal kapcsolatos döntések alapja csak a gazdasági érvrendszer, gazdasági érvek lehetnek. Ez szerint teljesen egyetértek. De a gazdasági érvek, hát ezekben nem látunk bele. Más szóval nem mi, hanem eh, mondjuk a belga vagy a flamand kormány eh, nem tud beletekinteni a kőkemény gazdasági tényét eh, számokba, kritériumokba, amelyek alapján eldöntik, hogy az Opel melyik európai telephelye a leghatékonyabb, vagy melyik működik a legjobban. Most hétfőn azt olvasom a sajtóban, a flamand sajtóban, de hát a De Spiegelből, a német sajtóból vették át ezt a cikket, hogy a német kormány az Antwerpeni opergyárat veszni hagyja. Azaz a német kormány azt mondja, hogy kemény gazdasági kitérjük alapján az Antwerpeni gyár sokkal rosszabbul teljesít, mint például a Bohumi üzem. Hát kérdezem, egyrészt eh, a német eh, kormány feladata az, hogy ilyeneket eh, leírjon, hogy ezt erről dokum, ezt kiszivárogtassa a sajtónak parlamenti képviselőként, azután ezt olvasom az újságban, és utána megyek Antwerpenbe, el tudja képzelni, hogy mit jelent ez az ott az így árban dolgozó emberek számára. Másik dolog, hogyan reagál erre a bizottság? A bizottság mikor fog egyértelműséget teremteni a gazdasági kritériumokkal kapcsolatban? Más szóval a bizottság mikor fog egyértelmű állást foglalni az állami támogatásokkal kapcsolatban? Én attól félek, hogy a bizottság csak akkor fog idáig eljutni, amikor elmegy ment ez a hajó. És mi, miután ön franciául is nagyon jól beszél, kérem önt, hogy az Opel dossziéval tovább is foglalkozzon, és olvassa a sajtót az európai szakszervezetek eh, is eh, nagyon aktívak ezen a területen, és ezt eh, nagy tiszteletre mitanak tartom. Szolidaritásukat is tanúsítják, de azt hiszem, hogy a bizottság túl keveset tesz. A az örömet, nem csak a jó dolgokat kell szétosztani, hanem a terheket is, és remélem, hogy nagyon egyértelmű választ ad a biztos úr ezekre. Köszönöm, Gyerek kollega. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én is csatlakoznék ahhoz, amit a kolléganőm mondott az előbb, az én is az Opelről szeretnék beszélni. Tudom, hogy nagyon fontosnak tartja ön is ezt az egész ügyet. A kérdésem a az opel kapcsolatos kérdésem tehát a következő. Tekintettel arra a tényre, hogy egy kanadai orosz konzorcium vásárolta fel az Opelt. Nem mondhatjuk el azt, hogy az Unión kívül helyeződik majd át a termelés, a gyártás. Lengyelországban, a Glivicében lévő üzemet állítólag majd áttelepítik Oroszországba mi ennek az igazság tartalma, mennyiben igaz ez a híresztelés, milyen garanciákat kaphatunk a bizottságtól arra nézve, hogy ez nem így lesz. Mert hogyha csak a versenyképességről lenne szó, akkor úgy gondolom, hogy ez az üzem áttelepítése Oroszországba éppen, hogy torzítaná a versenyt, hiszen ott nyilvánvalóan sokkal alacsonyabb a munkaerő költsége teljesen más a helyzet, hogyha minőséget nézzük, a minőség az biztos, hogy ott rosszabb. Nagyon köszönöm. Balcitis kollega. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a nagyon érdekes előadásért arról beszélt, hogy milyen lehetőségei vannak a különböző ágazatoknak. Én új képviselő vagyok itt a parlamentben, és amikor visszatértem, vagy visszatérek majd a hazámba, akkor biztos vagyok abban, hogy nagyon súlyos kérdésekkel fognak engem konfrontálni, mert nagyon súlyos a helyzet. Idén az év elején az Európai Bizottság az Európai Központi Bankkal együtt megvizsgálta azokat a problémákat, amelyekkel a kis és középvállalatok szembesülnek elsősorban. Ez a kutatás kiterjedt mind a 27 tagállamra, de a fókusza az euróövezet ez áll a kutatás középpontjában. És sok olyan vállalat, amely problémákkal küzd, nem tudják finanszírozni a tevékenységet, kaphatnak támogatást a regionális alapból és más alapokból. Viszont más európai tagállamok, akik nem tagjai még az euróövezetnek, és sokan nehezebb helyzetben vannak a hitelek, a, finansz, a forrásokhoz való jutás tekintetében, nem kapnak ilyen segítséget. Biztos úr, mi az ön véleménye arról, hogyan alakulnak az ilyen pénzügyi támogatások a jövőben? Nem kellene ezt minden tagállam eh, számára eh, biztosítani? Hogyha valóban el akarjuk érni azt, amiről ön is beszélt, eh, Eh, hogy mi az innovációval kapcsolatos célokat valóban meg akarjuk valósítani, fenntarthatóság és az összes többi szép és nemes célt el akarjuk érni, akkor ez egy nagyon fontos eh, lenne a szolidaritás jegyében is. Elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen, köszönöm biztos úr ezt a bevezetőt, mert nagyon részletes volt. Gratulálok a bizottságnak, amelyek egy horizontális megközelítést alkalmazott az innovációnál. Ez nagyon fontos újdonság, főleg azért, mert óriási kihívások előtt állunk, és ezért szükség van globális, realisztikus megoldásokra. Ebben a keretben az innovációs politikának más eh, stratégiákat is kell mellé tenni, például az ipari eh, restruktúrációk bizonyos szakágakban. Kérdem biztos urat, hogy ez az innovációs stratégia milyen módon fogja végrehajtani és felmérni a technológiai transformációt, átalakulást a szállítás terén, a hajógyártásnál, közúti szállításnál, vasutaknál. És aztán miképpen tekintünk a olyan iparágakra, amelyek nagyon sok energiát fogyasztanak, és ezért problémákkal szembesülnek a CO2 kibocsátások korlátozásánál. Gondolok itt az acélipar elsősorban. Itt folyamatos innovációkra lesz szükség, technológiai megújulásra és ebben a tekintetben a bizottság által ajánlott innovációs csomag miképpen kíséri ezeket a folyamatokat? Köszönöm, Belet kollega. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Nagyon köszönöm a jó együttműködést, és már eh, hát tudom, hogy ön is érti a hollandot vagy flamandot, ezért az anyanyelvemben beszélek eh, és hát néhány mondatot németül is, nagyon sok sikert kívánok a további karrierjéhez. Az autó ágazatra visszatérve, biztos úr, nagyon sok kritika érte, nem csak önt, hanem az egész bizottságot is, amiatt, hogy hogyan álltak hozzá ezekhez a problémákhoz az elmúlt hetekben, hónapokban. Tudom, hogy nem tudunk visszamenni a 80-as évekbe, de azért sok a hasonlóság a között, ami most történik az autóiparban, illetve ezt hogy kezeli most a bizottság, illetve a között, hogy a 80-as években hogyan kezelték az acélipar válságának a kérdését azt hiszem, több kollega is említette már, hogy aktívabban, proaktívabban kellett volna fellépnie a bizottságnak. Remélem, hogy erre még nincs késő és az, az abszurd és szinte nacionalista politika, hogy most, most ennyi támogatást fizet Németország, annyit Spanyolország, Nagy-Britannia vagy Belgium, hát ezt el kellett volna kerülni, hogyha jobb lett volna a koordináció, de szerintem erre most is van még lehetőség. Természetesen vannak nagyobb szereplők, és többé-kevésbé talán sikerülhet az, hogy az ágazatban megpróbálják még egyszer leültetni a legfontosabb, legnagyobb szereplőket, és próbáljanak egy koordináltabb stratégiát kidolgozni együtt. A piac, mm, a hanyatlás már elérte a mélypontját. Mm, Itt a normális fluktuáció után most ismét eh, eh, nőni fog a kereslet, eh, jön az autók új generációja. Ugye a villanyautó, az elektroautó még nem áll az autónk előtt, de már a sarkon ott van, már szinte teljesen kész vannak az elektronos autók és eh, hogyha a piaci helyzet helyreáll, ez talán gyorsabban lesz, mint gondoltuk. A múltban is láttuk ezt néhány évvel ezelőtt, és azt tapasztaltuk, hogy nem ömlött omlott össze a piac, csak volt egy kis visszaesés, és akkor a nagy európai autókoncerneknek eh, létszámot kellett leépíteni, és utána karcsúsítás volt, de ezután megint csak elindult az, hogy fel tudtak venni megint eh, munkaerőt. És most is az új technológiák előretörésével ez lesz a tendencia. Szeretnék a Wirtschaftswoche-ban, amit nyilván jól ismert, megjelent eh, cikkre utalni, Gérek kolléga is utalt erre, és egy lengyel gyárat említett, amelyet esetleg át fognak telepíteni Oroszországba. Nos, a Vincsaszfokéban ugyanebben a jelentésben szó van az Antwerpeni gyárról is, amelyet állítólag szintén Oroszországba fognak áttelepíteni. Ön beszélt az érintett autógyártó autonómiájáról. De azt hiszem, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság azért közbeléphet, hogyha olyan technológiáról van szó, amelyel kapcsolatban európai támogatás is várható majd a jövőben. Lehetetlen, hogy azt akarjuk, hogy ez a technológia, ami ezt majd európai akar támogatni, hogy ezt most Oroszországba exportálják. Hát nem lehet ez a célunk, ez a szándékunk. És akkor azt halljuk a bizottságtól, hogy egy nagyon fontos eszköz fog megszületni, és ezt az autógyáraknak támogatást adunk, és hogyha azt akarjuk, hogy ezek az új technológiák megszülessenek, akkor az a célunk, hogy ez maradjon az európai piacokon, és az Opel átvétele után ezt ne exportálják Oroszországba. Tehát azt hiszem, hogy ez inkább voluntaristább megközelítés, és remélem, hogy az ön utódja is majd megfelelő politikát fogja követni. Köszönöm szépen. Még hatan szerepelnek a listámon. most egyre bonyolultabb a helyzet. Biztos úr, hogyha most valóban megér, hogy röviden válaszol, akkor megadom önnek a szót, és rövid válaszokat kérek, máskülönben még bonyolultabb lesz a helyzet, mert 16 óra 30-ra már valaki mást hívtunk meg, és várunk ide. Megpróbálok rövid lenni. Jó, tehát akkor röviden az autóiparra vonatkozó kérdéseket összefogadnám. Cassidovére asszony Na, köszönöm a kérdést. Hát nem azért, nem ennyire negatív a kép, sem az innovációra való képesség, sem pedig a termelékenység vonatkozásában. Ugyanis a, az Egyesült Államokkal és más globális szereplőkkel szemben javult a helyzetünk, ez a helyzet azonban még nem kielégítő. Ami pedig az újítást illeti, az agenda újítását, nem abból indul ki, hogy a 2000 éves Lisszaboni agendát felfrissítsük, hiszen ezt már 2004-ben hát kvázi eltemettük. A Lisszaboni program nem a munkánk alapját képezi. A növekedés, a partnerség vonatkozásában a 2005-ös megújított Lisszaboni agendára nyúlunk vissza, amely egy mondhatnám, Agenda 2.0-nak is minősülhetne. És számos területet, számos célkitűzést nem is tartalmaz már ez a 2005-ös verzió, hiszen ezek már túlhaladott célkitűzések lennének. A következő időszakban amely megint öt évet fog nagy valószínűség szerint felölelni, újra az előző évek tapasztalataira fogunk támaszkodni, levonva a tanulságokat, annak érdekében, hogy a projektet javíthassuk. Még jobban kell majd koncentrálnunk, a prioritásokat még jobban, még világosabban ki kell dolgozni, mindenféle ballasztól megszabadítani ezt a projektet, és európai szintre emelni a munkát. De egyébként azt kell mondanom, hogy számos nagyon jó tapasztalatot gyűjtöttünk a növekedés és foglalkoztatási paktummal kapcsolatban. Talán amiatt is, mert van egy mechanizmus, amelynek köszönhetően a jó gyakorlatokat az egyik tagállamból exportálhatjuk a többi tagállamba. Tehát az egymástól vanó tanulás bevált, mint módszer. És ezért azt kell mondanom, hogy örülök is, hogy ideig eljutottunk. Bármilyen mércét is állítunk, innovációs képesség, termelékenység, technológia, fejlesztés. Ha a globális összehasonlítást veszünk alapul, lesznek olyan európai országok, amelyek a top 10-ben szerepelnek, a leg innovatívabb gazdaságok egyébként, globális mércével mérve is, itt vannak Európában. Itt van például Svájc, aztán ott van Finnország, Svédország, és csak ezt követően jönnek az amerikaiak. Tehát minden területen ott vannak az európai országok, amelyek ö, csúcspozíciót foglalnak el. Tehát nincs olyan, ami, amihez nem értenénk Európában. Nyilván mindenhez nem értünk, de ez az egymástól való tanulás, a jó tapasztalatok átadása, ez nagyon-nagyon fontos, és ez, ennek központi jelentőséget tulajdonítok én is, és a következő stratégiában is hangsúlyt kell rá fektetni. A KKV-kre utalt ön, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokra. Én a KKV-kről nem beszéltem ma, mert Tulajdonképpen a Small Business Act-tel megvan a keretfeltétel a működésükhöz, a végrehajtás fázisa következik, ami a kkv vonatkozásában a hitelfelvételnek a szűkülését illeti, ez igaz, de megint csak azt kell mondanom, hogy tagállamról tagállamra más és más a helyzet. Vannak olyan tagállamok, ahol egy-két nagy bank tevékenykedik, és ott mizerábilis a helyzet a hitelfelvétel területén, aztán vannak más bankrendszerek, szövetkezeti bankok, akik a KKV-k vonatkozásában jobb konstrukciókkal dolgoznak. A hitel facilitásokat azonban kiterjesztettük egész Európában, és a hitel volumen a, hitel, a bankokon keresztül a KKV-k felé a múlthoz képest sokszorosát teszik ki a korábbi hiteleknek. Matthias Grótének is fogok majd válaszolni. Ami a társadalmi hatástanulmányokat illeti, ez kötelező érvényű nálunk a bizottságban, de van még néhány hiányosság, van házi feladat, és a parlament nyomására bizonyára még jobban fogunk majd dolgozni a tekintetben. Az Opellel kapcsolatban is volt egy kérdés, mindjárt válaszolok. Girek úrnak is, tisz képviselőnek pedig a következő tudom mondani. A KKV-król ugye már szóltam. Nem helyes az, hogy, a, hogy azt állítjuk, hogy csak az eurozónán belül kapnak támogatást a KKV-k, mert az Európai Beruházási Bankon keresztül zajlik a finanszírozás, de itt nincs különbségtétel a kkv kre vonatkozó program, az én mandátumom, az én kompetenciám, a beruházási bankon keresztül történik a finanszírozás, de mindenki vonatkozásában. Nem egészen értettem, hogy a mindenkinek ugyanolyan támogatást felkiáltás alatt. Igen, részünkről az a filozófia, hogy mindenki ugyanolyan joggal kérvényez, az erősebb vállalkozás vagy gyár kevesebbet kap, a jobban rászoruló többet. Ha mindenkit ugyanúgy valamiféle általánydíjazással támogatnánk, hát akkor tulajdonképpen az egész politikának az értelme elveszne. Hiszen ennek pontosan az az írmagja, az a veleje, hogy azokat támogassuk, akiknek pótolni valójuk van, akiket fel kell karolni. Tehát a szolidaritás aspektusa mindenképpen lényeges és támogatandó. Carvalho asszonynak azt mondom, hogy igen, egyetértek azzal, amit elmondott. A technológiai innováció, elsősorban a PPP-k révén, illetve célzott kezdeményezésekkel a hetedik kutatási keretprogram keretében támogatandók, de itt koncentrálnunk kell arra, hogy a duplikációk ne harapozzanak el, ne legyen párhuzamos munka. Ki lehet kényszeríteni bizonyos feladatok elvégzését. A jogalkotás megvan az autók kibocsátására vonatkozásában, és nyilván az Európai Parlament és úgy gondolta, hogy az automobil szektorban, az autógyártásnál egyfajta úttörő, forradalmi fejezet következik most. Milyen feladatok vannak előttünk? Nagyon fontos a tehermegosztás. Azokra a terhekre gondolok, amelyek a kibocsátási előírások okokból adódnak. Az elmúlt ciklusban már beszéltünk a carbon leakage-ről, azaz mit teszünk azokkal a vállalok, vállalatokkal, vállalkozásokkal, amelyeknek magas az energia igénye a termelésnél, a termelés mi voltából fakadóan magas az CO2 kibocsátásuk, viszont erősebb versenynek vannak kitéve nem lenne nagyon helyes, hogyha ezeket a vállalatokat bezárnánk, és aztán a világ más részein történne a szennyezés. Minden egyes ágazat és alágazat elemzés tárgya volt. A bizottság az összes szektort és alszektort azonosította, amely a carbon is problémája alá esik. És itt jön a döntő pont amikor a terhek kiosztásra kerülnek, akkor a, a vállalat által alkalmazott technológiája mm, ismeretében fogjuk ezeket a terheket megosztani és ráosztani a vállalatokra. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a kitűzött csapásirány nagy erőfeszítésekre ö, fog lehet nagy erőfeszítéseket fog okozni, de meg kell felelni az előírásoknak. Most pedig akkor az autó gyártás jövője. Hát e tekintetben azt hiszem, hogy én vagyok az utolsó, akit kritizálni kellene, mert a Cars 21-el már 2004-ben igyekeztünk reagálni a helyzetre, a kikiristályosodó helyzetre. És nem lehet elvitatni az, hogy ez a legjövő orientáltabb elképzelés az autógyártás vonatkozásában világszerte. Ezt el is ismerték, ez a koncepció most megvalósítás alatt áll. A válságnak más okai vannak. Az Európai Bizottság nek nem szándéka és lehetősége sincs arra, hogy klasszikus autógyártásra vonatkozó politikát eszközöljön ki, kvótákkal, árrögzítésekkel, vagy mm, szubvenciókkal. Ezt nem is támogatnám, sőt azt kell mondanom, hogy elutasítom. És nem hinném, hogy a következő bizottság ezt filozófiájának tekinti. Nem is tehetjük ezt, mert az európai költségvetés egyetlen euróval nem támogatná ezt az elképzelést. Az opel kapcsolatban mindig elsiklanak afelőtt a tény fölött, hogy a támogatás az európai jogrendszer szerint tilos. A szerződés értelmében állami támogatás nem nyújtható, csak kivételes esetekben. És ez az oka annak, amiért a bizottságnak kell ilyenkor döntést hoznia, mert az Európai Bizottság dönt arról, hogy ez a kivételes eset fennforog-e, és az állami támogatás nyújtható-e beruházási támogatás formájában a strukturális alapokból kifizetett támogatásokra más feltételek és más szabályok vonatkoznak. Hiszen nem lenne értelme annak, hogy a strukturális alapokból támogatnák egy intézményt, miközben nem is munkahelyeket teremtenének ezekből a forrásokból. Ezért intervenciókon, állami intervenciókon keresztül amikor a piacba injektálunk pénzt, olyan esetben, amikor egy egész ágazat kerül problémába, ütközi problémába, akkor engedélyezett az ilyen támogatás nyújtása. És itt kell tiszta vizet öntenünk a pohárba. Az első naptól kezdődően nagyon világosan fogalmazva azt mondtuk, hogy a bizottság akkor hagyja jóvá ezeket a kérvényeket, amikor egyfajta üzleti terv, egy átstruktúrálási terv van az asztalon, és a cél egy jövőorientált, jól működő, versenyképes vállalatnak a megtartása. A bizottság biztosította a három miniszteri találkozón, amely egyébként a németek álláspontja ellenében szerveztem meg. Számos konferenciát is tartottunk magas szinten, középszinten, annak érdekében, hogy minden tagállam megkapja a megfelelő tájékoztatást, mind a flamand, mind a belga kormány. És ezért nem igaz az, hogy nem kapták meg a tájékoztatást, az információkat, mert minden egyes kormánynak eljuttattuk ezeket. Jelenleg egyébként minden kormány azon dolgozik, hogy a végleges tervet amelyet a tulajdonosoknak eljutattunk ellenőrzésre, ezt megkapta a lengyel, a spanyol, a brit, a flamand és a belga kormány is, holnapi határidővel véleményezze. Holnap van a határidő. Ezt követően lehet döntést hozni a vonatkozásban, hogy milyen formában lehet támogatást nyújtani. Az Európai Bizottság számos alkalommal, és itt a parlamenti vitában is legutóbb, egyértelműsítette, hogy szigorúan fog vizsgálódni, és nem fogadja el, hogy az állami támogatásokat politikai feltételekhez kösve, kötve adjanak, munkahelybiztosítás vagy gyártóhely megtartása motto alatt. Ezeket nem fogadjuk el. Ami a minőséget illeti, a telephelyek minősítését, minőségét illeti, ezzel kapcsolatban a német kormánynak nincs szava, nincs egyszerűen lehetősége értékéletet alkotni, ez csak a General Motors teheti, illetve majd a jövőbeni tulajdonosok. Ha pedig a német kormány bármit nyilatkozott erről, akkor ezt nem csak úgy kitalálta, hanem ezt valószínűleg annak ö, tudatában mondta, hogy ismeri a részleteket. Négy szem között erről beszélhetünk, ö, nem mondhatok el nyilván mindent, hiszen a titoktartás, de az elemzések, a régi tulajdonosoknak az értékelése azért más fény alá esik, mint az újaké. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy az Antwerpeni gyárnak jó esélye van. Meg is érdemli ezt az esélyt és aztán majd később ö, személyesen fogok majd erről még önnek mondani valamit. Technológia transfer Oroszország felé. Na hát itt álljunk meg egy kicsit. A technológia transfer minden napos dolog. Hát azért lássunk tisztán, Kínába helyeztük át az autogyártást, a fontos itt az, hogy lássuk a feltételeket, amelyek keretében a technológia transfer megtörténik, és hát a globális kereskedelemnek ez része. Nyilván nem abból indulunk ki, hogy a technológia transfer, talán Oroszország felé is, mindenféle licenc nélkül zajlik, vagy anélkül, hogy a szerzői jogokat betartanák nem az a terv, hogy a termelési kapacitásokat helyezzük át Oroszországba, és tudomásom szerint a terv az az, és ez volt egyébként az ok, amiért a, a GM jóvá hagyta az eladást. Tehát a terv az az, hogy az Opel és a GM eh, Európa technológiájával és a meglévő termelési kapacitásokkal, amelyek Oroszországban adottak, egy új modellt, egy új autómodellt eh, fejlesztenek ki, amely az orosz piacra van számva. Nyilván az export képesség sem elhanyagolható aspektus az oroszok szemszögéből, ugyanúgy, mint az indiaiak és a kínaiak szemszögéből, de jelenleg a terv az az, hogy egy modell sorozatot fejleszenek ki az orosz piacra. Mindazok pedig, akik a GM Európa és az Opel-en belül tevékenykednek, ezt egy jó esélynek tekintik, amelybe érdemes befektetni. Ami pedig az üzemek, a vállalatok kihelyezését illeti, az outsourcingot illeti. No, azok, akik a telephelyeket a személyi költségek csökkentése tekintetében kihelyezik, soha nem lesznek lojálisak hiszen az eredeti telephelyhez, hiszen az egyre olcsóbb bérköltségű országokból mennek, először Lengyelországba, aztán a Lengyelország csatlakozása után Ukrajnába, de hát ezek egyébként is olyan termelési ágazatokat, amelyeket nem tudunk itt tartani Európában, hát ez illúzió volna. Csak a, ha, akkor tudjuk ezeket itt tartani, ugye, hogyha a bérköltség alacsony maradna. De Európában nem ez a cél. Nem alacsony béreket szeretnénk. Nem tudom, hogy önök azt szeretnénk, hogy egy olyan versenybe szálljunk be a kínaiakkal, ahol egy szemrist fizetnek. Hát ezért van egy olyan stratégiánk, hogy az európai ipart úgy pozícionáljuk, hogy nem az érték termelési láncolat alján helyezzük el, hanem sokkal inkább a felső végén szeretnénk pozícionálni. Tehát nem az alacsony bérköltségeket, az alacsony béreket versenyeztetjük egymással. És az autók vonatkozásában is lehet ez a helyzet. Az európai autóknak van jövője. Egy középkategóriás autó, amely nemrég került piacra, attól a gyártótól, akit már itt emlegettünk. 45 ezer euró az ára, legjobb felszereltségében. Tudják, hogy a bérköltségeket illetően hol szerepel ez a, az autó? 1350 euró a részesedés a munkán, a munkaerőnek, a munkának. És ezért vagyok arról meggyőződve, hogy az autóipar itt kell, hogy maradjon Európában, és itt is fog tudni maradni. Elnézést, hogy egy kicsit hosszabban válaszoltam, de nehéz kérdéseket kaptam, és szerettem volna részletesen válaszolni. Elnök, igen, valóban, de ez is azt mutatja, hogy tényleg fontosak ezek a kérdések, és kell róluk vitázni. Viszont lehet, hogy érdemes lenne megkérdeznünk a következő vendégünket, hogy hajlandó egy kicsit várni. Mert hogyha önök is hajlandóak kicsit rövidebbre fogni a mondókájukat, akkor végezhetünk. Hét jelentkezőnk van még. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Vidikoffer úr beszél. És köszönöm Ferhaigen biztos úrnak ezt a panorámát, amit felvázolt itt nekünk. Sajnálom, hogy a következő öt évben már nem tudunk tovább vitatkozni arról, hogy mennyire sikeres, vagy milyen egy sikeres európai iparpolitika. Egyetértek azzal, hogy jövő képessé kell tenni az európai ipart, de hogyha a két sarokpontot, a versenyképességet és a fenntarthatóságot említjük meg, akkor ehhez hozzá kell tenni azt, hogy lényegében a fenntarthatóság dönt el mindent. És azt hiszem, hogyha politikai támogatást akarunk megszerezni egy európai jövőképes iparpolitika számára, akkor szükségünk valamilyen narratívára, egy vezérmotívumra, amelyel ezt világossá, érthetővé tudjuk tenni, és ez a vezér gondolat csak az ipari ökológiai forradalom eszméje lehet. Szerintem ezt sokkal jobban ki kellene hangsúlyoznunk. És ezért egyáltalán nem örülök annak annyira, hogy most itt az a fő címünk, a mottónk, hogy Carbon Leakage, és ennek a jegyében vélhetőleg segítséget akarunk nyújtani vállalatoknak az emissziókereskedelem kapcsán is, és a szükséges innovációs korbácsot nem alkalmazzuk. Másodszorban úgy gondolom, hogy nem kell feltétlenül távlatos európai autóipari politikáról beszélnünk. Én csak egy komponens emeljek ki. Az amerikaiak azt hiszem Barack Obama tervével 2,3 milliárdot investálnak a mobilitásba. A, és ebből egy nagyon jól látszik, kínaiak ennek egy nagyon eh, nagy részét eh, fogják ott megcsinálni. Egy hatalmas technológiai ugrás eh, várható, de szerintem még erre nem készültünk fel eléggé. Harmadsorban igaza van, a transatlanti verseny kapcsán elmondottakban. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság és mi itt a parlamentben nagyobb figyelmet fordítanánk a feltörekvő országokkal folytatott együttműködésnek a szabványosítás kapcsán. Például egy európai-kínai gazdasági tanács véleményem szerint legalább olyan sokat tudna tenni, mint a transatlanti tanács a nem tarifális kereskedelmi akadályok elhárítása érdekében és a szabványosítás érdekében. Még egy-két szót az Opelhez is szólnék. A szavaiból nem hallottam ki azt a hitet, hogy értve, el, azt elmondta, hogy csak gazdaságilag támadhatatlan koncepció esetében engedélyezik az állami támogatást, de ön nagyon elegánsan ellentmondott annak, hogy a Magna által ismertetett koncepciót értékelje, és hogy elmondja, hogy ez és szerintem kétségeink lehetnek, hogy ez gazdaságilag észszerű koncepció. Az iparpolitikában sokkal keményebb, nagyobb keménységre lenne szükség az olyan szubvenciókkal kapcsolatban, amelyek a szükséges innovációs offenzívát nem valósítják meg, hanem inkább visszahúznak minket. Köszönöm szépen Brácennek kollégának adok meg munka szót, és arra kérem, hogy röviden szóljon. Kérem, parancsoljon. Tak, herr kommissær Verheugen. Øh, tak for samarbejdet gennem mange år. Øh, Köszönöm, øh, biztos úr. Örömmel hallgattam a megjegyzéseit, biztos úr különösen azt, amikor azt mondta, hogy az iparpolitika ne legyen protekcionista, ez a céljuk. Hogy tűnik, hogy most visszatér a növekedési pályára, tér ismét az ipar, a 2008-as válság és az idei év elejé nehéz időszak után nagyon nagy mentőcsomagot osztogattak a nemzeti kormányok a kérdésem, amit önhöz intézek, Ferhelgen biztos úr a következő. Egyetérte ön azzal, hogy a különböző mentő csomagok idejéje véget ért. Most a kutatásba, az oktatásba fogunk már inkább fejleszteni, hogy a, vár, hogy a versenyképességet növeljük, mert érdemes -e megmenteni olyan cégeket, amelyek nem állják meg a helyüket a versenyben. Tudom, hogy persze itt nagyon sok munkahely forog kockán, nézzük csak meg a nagy hajógyárakat Dániában például. Nekünk volt a legnagyobb nagyobb hajógyárunk, egy hatalmas hajógyárat fognak bezárni 2012-ben, és 25 millióval többe kerül, ha Dániában építenek egy nagy tankert, mintha ezt mondjuk Ázsiában építik meg. Tehát el kell döntenünk, hogy ezt a pénzt a technológiai fejlesztésre, kutatásra, innovációra fordítjuk-e, vagy pedig állami támogatásokra fordítjuk. Nagyon sok olyan kis és középvállalat működik, amelyek Európában az ipar gerincét, a gazdaság gerincét alkotják. Nos, ön beszélt a szabadkereskedelmi megállapodásokról is, biztos úr. Azért nem is tehetnénk egy kérdőjelet a level playing fieldre az európai iparnak, tehát az egyenlő feltételekre, szabályokra szüksége van Európának de azonos mértékben kell tudnunk hozzáférni külföldi piacokhoz. Ugyanúgy olyan jogokra van szükségünk, mint ahogyan a mi piacunkra juthatnak külföldiek, tehát azonos hozzáférés kell biztosítanunk a külföldi piacokra, ahol nagyon nagy még a potenciális vásárló erő. De meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket, és Koreára is nagyon oda kellene figyelnünk. Nagyon köszönöm. Balcó kollega. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos úr, talán nem véletlen, hogy sok hozzászólásban merültek föl a kis és középvállalkozások helyzete. Ugyanis ön a bevezetőjében, amikor a bankszektor lassú talpra állásáról beszélt, egy fél mondattal intézte el a kis és középvállalkozásokat, hogy hát feltehetőleg ők lesznek ennek a legnagyobb vesztesei. Vajon, amikor arról beszélünk, hogy mentőcsomag és protekcionizmus, akkor ezzel szemben valóban ebben a helyzetben is helyese, hogy a piac szabályozási mechanizmusára építünk, hiszen nem klasszikus módon a piac mondott ítéletet egy kkv felett, hanem egy Egyesült Államokból elinduló globális pénzügyi válság az eredménye ennek? Vajon e cégeknek a termékminősége csökkent? A kereslet csökkent irántuk? A versenyképesség? Nem. Egyetlen dolog történt, a gazdaság vérkeringéséhez szükséges hitelt nem kapták meg. Például Magyarországon minden egyes kereskedelmi bank külföldi tulajdonban van, tehát talán még ez is szerepet játszott a lehetetlen hitelezési helyzetben. És hogy állunk a multinacionális cégekkel, például a GM-mel. Itt úgy tűnik, hogy lesz mentőv, lesz üzleti terv, lesz támogatás. Helyes, és mögötte egy fő indokál, nagyon sok munkahelye veszne el. Hagy mondjak egy hasonlatot. Ha a repülőgép gyártás, üzemeltetés biztonságát növeljük, nagyon fontos, mert egy katasztrófa során több száz ember hal meg. De nagyon jól tudjuk, hogy a gépkocsi közlekedés ebben a helyzetben statisztikailag sokkal fontosabb, mert ott a legnagyobb a veszteség. Így állunk a kis és középvállalkozásokkal, a mi bizottságunk a költségvetési véleményében kiemelten foglalkozott a KKV-k támogatásával, ez alatt értve a banki hitelezési feltételek biztosítását, pontosan arra hivatkozva, hogy a munkahelyek többségét ő teremti meg. Tehát vajon egy ilyen helyzetben, amikor az ítéletet nem a piac mondta, egy pénzügyi cunami, vajon nem kell-e e vállalatok feltételeinek a biztosítása érdekében, talán erőszót használok, de dogmatikusan kezelt piaci szabályzástól egy kivételes helyzetben éppen azért eltérni, mert kivételes indokok idézték elő ezt a bizonyos, ha tetszik, piaci értékítéletet e KKV-knak a ügyében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Madurel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm, biztos úr, meg szeretném köszönni a csoportom, a frakcióm nevében azt a kiváló munkát, amelyet ön jellemezte az elmúlt években, különösen az, hogy milyen jó kapcsolatokat ápolt ezzel a bizottsággal. Néhány szót szeretnék emelni és hozzátenni azokhoz, amelyek már elmondtak a kollégák. Szeretném, hogyha tenne egy rövid értékelést, hogy milyen módon működik a ZIP program, ez azt jelenti, hogy az a program, aki innovációval, technológiai innovációval foglalkozik, mivel hogy mi itt a bizottságban nagyon sokat foglalkoztunk ezzel. Egy másik iparágra hívnám fel a figyelmét, amelyik szintén az ön kompetenciája a turiz, turizmus. A turizmus nagyon fontos Európában, Egyenlőre az Európai Unión, eddig az Európai Uniónak csak koordinálási feladatai voltak, de most egyre nagyobb feladatokat fogunk kapni ebben a szektorban. A kérdésem az lenne, hogy milyen európai jellegű intézkedéseket lehetne bevezetni ahhoz, hogy felélinkítsük a turizmust. Természetesen az innováció is érdekel ebben a szektorban. Köszönöm. Stolf. Köszönöm, Rámszor kollega. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra itt látni önt, biztos úr, újra a körünkben, és egy kérdést szeretnék feltenni. A kérdés az új lehetőségekkel függ össze, a metán gáz tar, készletek kialakítása Oroszország északi részén létesülnek ilyen tárolók, ahol metángázt tárolnak. A rendelkezésre álló információk alapján a metán tározókat a jelenlegi felhasználási szint mellett mondjuk 200-300 évig eh, lenne elég ez a metángáz tartalék. Eh, ez egy új felfedezés, és valószínűleg ez még tovább erősíti az Oroszországtól való függőségünket. De hogyha ezeket a tartalékokat egy lehetőségnek tekintjük a jövőre nézve, akkor is van ennek az egésznek egy árnyoldala a rossz, rossz előkészítéssel a metángáz felhasználása energetikai célokra nagyon súlyos, katasztrofális következményekkel járat a környezetre nézve. Talán kicsit többet hallhattunk erről a kérdésről öntől, biztos úr. Ezt az új lehetőséget vajon figyelembe veszik-e? Köszönöm. Kolaszka Binszka kolléganő a következő. Köszönöm szépen. Szombaton az írek igent mondtak a Lisszaboni szerződésre. Egy hosszú tárgyalási folyamatnak a végét jelenti ez, egy a kibővítés és illetve reform folyamatokat foglalunk ebben a szerződésben. Minden kolléga köszönetet mondott az utóbbi évek munkájáért, én engem most választottak meg, és ezért én köszönetet szeretnék mondani azért, mert ön jelentős folyamatot játszott a bővítés folyamatában, és hálásak vagyunk ezért Lengyelországban. Köszönöm. Frau äh, Herr Herr asszony. Úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió sokat fáradozik azon, és sok pénzt fordít az innováció támogatására. Hallottuk a biztos úrtól, hogy a tudás transfer kapcsán nem szabad, hogy sérüljenek a szellemi tulajdonjogok azáltal, hogy nincs meg a megfelelő infrastruktúrája a szabadalmi ügyeknek. A azt szeretném kérdezni, hogy vajon javíthatunk-e valamit a helyzeten a szabadalmak vonatkozásában. Erre igen, úr, önél szó. Köszönöm. Vite Koffer úr, egyetértek a önnel. Valóban én is ugyanazt a hierarchiát látom, mint ön, a fenntarthatóság, a központi elem a versenyképesség szempontjából. Én, így, én is így láttam ezt az összefüggést. Minél inkább fenntarthatóbb lesz a társadalmunk és a gazdaságunk, annál versenyképesebbek leszünk mivel itt a körülöttünk lévő világban pontosan erről van szó, azt hiszem, hogy erről nem is kell tovább beszélnem. Ami a carbon leakage kérdését illeti, tehát hogy elmenekülnek a cégek, a túl nagy energiafogyasztású cégek, Nos, hogyan kezeljük ezt a kérdést? Ez egy teljesen más kérdés, mint hogy maga ez a kockázat fennáll-e. Milyen referenciaértékeket alkalmazunk az összehasonlítás a benchmarking kapcsán, és az érintett vállalatoknak milyen követelményeknek kell megfelelni, hogy kezdve, kedvezményezett pozícióba kerüljenek és megfelelő benchmarkinggal lehet azt a technológiai ugrást elérni, amiről ön beszélt. Ebben teljesen egyetértünk, tehát elviekben egyetértünk, és általában így van ez, amit a német parlamenti választások előtt nem mondtam ezt ilyen hangosan, de most már nyugodtan elmondhatom, az európai ipar jövője zöld jövő lesz. Máskülönben nincs jövője az európai iparnak. Ilyen egyszerű ez. Sokan ezt már régóta tudták, vagy régen is tudták, de hát azért idő kell ahhoz, még egy ilyen gondolat érvényesül és eljut mindenhova. Ami ezt a kérdést illeti, hogy lehetne jobban együttműködni a feltörekvő országokkal. Már most is különösen Kínával megpróbálunk párbeszédet folytani, de Oroszországgal, Brazíliával is. Nekem, hogy mondjam, ez nehéz dolog. Nehéz ügy ez és a problémák nem csak a mi részünkről vannak jelen, azt hiszem azonban, hogy még mindig nagyon nagy lehetőségeink vannak. Hogyha például összehasonlítom azt, hogy a Transatlanti Gazdasági Tanácsban az megszervezik az együttműködést az Egyesült Államokkal, nyitott, konstruktív és rugalmas, gyors módon. Nos, ahhoz képest borzasztóan nehézkes a mechanizmus olyan országokban, ahol központi bizottságok vannak, meg politbürók, vagy csak most Kínát említsem, hát ott látjuk a nagy különbségeket, amikor politikai bizottsággal kell tárgyalni. Amerikaiakkal lehet igazán tárgyalni, párbeszédet folytatni. A kínaiakkal meg mindig ilyen nyilatkozatokat kell cserél, kicserélni. Úgyhogy teljesen egyetértek önnel, ezen javítani kell. Nehézkesen az együttműködés. Ami egy alapkérdés, illetőbben is felvetették ezt. Vajon az állam a struktúra átalakításnak a csapdájába belesen vagy sem. Hiba lenne a, úgymond szociális évekkel feltartóztatni a szerkezet átalakítást. Ugyanis a szerkezet átalakításnak mindig az a következménye, hogy rosszabb lesz a helyzet az általa érintett munkavállalók helyzete, hogyha késleltetjük a szerkezet átalakítást, mint hogyha hagynánk, hogy megtörténjen. Egyébként a bizottság itt nem is tud mit tenni. Az európai költségvetésben egyetlen egy euró sincs ilyen intervenciókra. Ez egy olyan ügy, ami csak és kizárólag tagállami kompetencia. És itt a mi szerepünk arra korlátozódik, hogy ne sérüljenek a versenyszabályok. A bizottság itt csak az ellenőrzést végzi, de semmilyen ö, olyan lehetőségünk nincs, hogy beavatkozunk, vagy alakítsuk a politikákat és mindig is azt mondtam, nem akarjuk megakadályozni a szerkezet átalakítást, hanem szeretnénk időben felismerni és elindítani az ilyen átalakulást. Ezért hoztam létre egy kerekasztalt az autóiparral és más ágazatokkal is. A cél az volt, hogy tőlük eh, halljuk meg, hogy már eh, évekre előre tekintve milyen szerkezet átalakítással számolnak, mire lesz majd szükség, hogy időben bekapcsolódhasson ebbe a politika, és a megfelelő jó intézkedéseket hozza meg, és ne olyan intervenciókat, ne olyan módon avatkozzanak be, amire ma több példát látunk. Ezért azt mondom, hogy jobb nem beavatkozni, de ha erre szükség van mégis, akkor ez világos kell, hogy legyen, hogy kivétel az ilyen állami intervenció beavatkozás. Ezt mondom azoknak a kollégáknak, akik erről beszéltek. A bizottságnak van egy egyszerűsített rendszere az állami támogatásokra vonatkozóan, ezt minden tagállamnak megengedjük kivételes esetben, és itt könnyebb a tagállamoknak, hogy beavatkozzanak olyan esetekben, amikor az örvénybe kerülnének a vállalatok kizárólag csak a pénzügyi válság miatt. Tehát amikor nem a vállalat versenyképességével van a gond, és nem ez a probléma oka, hanem kizárólag csak a pénzügyi válság. Ezek az úgynevezett eh, támogatási csomagok, mentőcsomagok, ezeket megtehetik a tagállamok. Erre van egy egyszerűsített eljárás, hogy gyorsan lehessen az ilyen eh, támogatásokat eh, kifizetni de még egyszer mondom, ez csak arra a világos esetekre korlátozzuk, amikor a pénzügyi válság következményei ellen kell fellépni, és ez időben korlátozott ideig lesz erre lehetőség. Az Opel esete egyébként nem ide tartozik. Nos, nem szabad megmentenünk olyan cégeket, amelyek nem versenyképesek. Ez hiba lenne. És ha ezt a hibát elkövetik, akkor lehet, hogy ez rövid távon azok a politikusok nyernek a következő választáson, de hosszú távon a saját gazdaságuknak tesznek rosszat. A szerkezet átalakítást ne kell engedi, és segíteni kell, hogy ez végbe mehessen annak érdekében, hogy ne veszítsék el az emberek az egzisztenciákat. Balca úr, a KKV-kkel kapcsolatos hozzászólásához mondanám. A hitelhez jutása a KKV-knak nem az európai intézmények ügye, és nem a tagállamok kormányének az ügye, hanem a bankok ügye és ez már elég régóta nem működött jól, ezért indítottunk olyan programokat, amelyek könnyebbé teszik a hitelhez jutást a KKV-k számára. A saját költségvetésem nagy része Még valaki kérdezett valamit ezzel kapcsolatban. Tehát a saját költségvetésem nagy részét arra fordítjuk, hogy az Európai eh, Beruházási Bank olyan helyzetbe kerüljön, hogy hitelprogramokat eh, indíthasson európai KKV-k számára. Az EIB csinál is ilyet, ugyanis az EIB természetesen nem a mikromanagementben nem szállad bele, nem tud feldolgozni sok ezer hitel kérelmet, ezért a tagállamok kereskedelmi bankjai végzik el ezt a munkát. Minden tagállamban működnek ilyen programok, és tudnia kell, hogy a KKV-kat segítő hitelprogramoknak például Magyarországon felkínálják ezt a magyar bankok, akkor végső soron ez eh, az én saját eh, költségvetésemből indult ez a kezdeményezés, amit ott aztán a magyar bankok kínálnak fel. A, most már a lehetőségeink határáig jutottunk, mert az eh, Európai Beruházási Bank rendelkezés álló forrásokat nem lehet korlátlanul bővíteni ezzel a bankkal kapcsolatban, és tehát a, a tőke megfelelési mutatót ennek a banknak és a mi bankunknak is be kell tartani. Tehát annélkül, hogy az Európai Beruházási Bank saját tőkéjét Ebből masszívan megnövelnénk, a tőkét felemelnénk, több lehetőség nincs. De egyébként az Európa Európai Berelesi Bankprogramján keresztül finanszírozunk innovációs programokat, például az európai autóiparban is. Az itt említett számok, más gazdasági régiók adatai nem bűvölnek el engem, mert mi is megtesszük a magunkét. Madrel asszony a CIP programra kérdezett rá. A tapasztalataink jók. Három különböző programunk van itt, és különösen az Öko Innováció program nagyon jó, remek eredményeket hozott. A parlamentekbe fogunk nyújtani egy előrehaladási jelentést erről, de amit eddig láttunk, az pozitív. Ami a turizmust illeti. Ezen a héten, csütörtök és pénteken lesz itt Brüsszelben az idei turisztikai fórum. Én pénteken tartok ott majd egy beszédet, és ebben megpróbálom majd az idegenforgalmi polit politika alapelemeit felvázolni, abból a feltevésből kiindulva, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lép, ugyanis más kereteket fog teremteni a Lisszaboni szerződés az európai turisz, turisztikai politika, az idegenforgalmi politika számára. Európai szinten lesz jogi instrumentumunk. Most jelenleg a turizmus területén nem tudunk más tenni, mint néhány kísérleti projektet finanszírozunk, adunk egy kis segítséget, segítséget, megszervezzük a tapasztalatcserét. Jó, ezt jó eredménnyel tesszük, de a Lisszaboni szerződés alapján tényleg lesz európai turizmuspolitika. És már most kérem a parlamentet arra, hogy ismerkedjenek meg a feltételekkel, hogy ez ne legyen hiába való. A legfontosabb gazdasági ágazat, az összgazdasági teljesítmény 12%-a esik az idegenforgalomra, ez a legnagyobb szektor az élelmiszeriparral együtt hatalmas lehetőségek rejlenek az idegenforgalomban, és ezek még messze nincsenek kihasználva, óriásiak a növekedés lehetőségei itt is. És hogy Bütikofer képviselőnek mondjam, a turizmus kapcsán felmerül különösen eh, élesen a fenntartatóság problémája. Az európai idegenforgalom a környezet eh, szennyezéssel jár együtt, eh, és a, a táj képnek a romlásával, ezért ezekre a szempontokra is gondolni kell. Razdorf a metán, őszinte kell, hogy mondjam, ezzel nem foglalkoztam, nem is hozzám tartozik ez a kérdés, de hát ha írásos választ kér, akkor majd utána nézek. Csak egy dolgot, a metán eh, gáz kapcsán az kell, hogy legyen a célunk, hogy egy határozott politikát folytassunk az energetika területén, hogy drasztikusan csökkenjen a függőségünk a különböző energiahordozóktól, foszilis energiahordozóktól elsősorban. Számomra valóban az a legfontosabb, hogy jelentős mértékben radikálisan csökkenjen a felhasználás, legyen helyettesítő más energiaformák, vagy pedig az energiahatékonyság növelése révén csökkenjen a felhasználás A diversifikálás, a szállító beszerzési forrásországok területén, ez jó, de ez önmagában nem oldja meg a problémát az ökológiai problémát, tehát hogy több országból szerezzük be az energiát, ez az energiabiztonságos ellátásának problémáját nem oldja még meg. Okolaszkászony, szeretném viszonozni a köszönetet, ön is köszönetet mondott, ugyanis nekem, és Lengyelország, gondol, gondolkoztam azon, hogy még mielőtt Varsóban elneveznének rólam egy utcát, ne, ne tegyék ezt, ne nevezzenek el rólam utcát, ugyanis eh, a, az, hogy Lengyelország eljutott oda, ahol ma áll, és ilyen biztos, eh, szilárd helye van az Európai Unióban, ez önöknek köszönhető. Mégis hálás vagyok azért, hogy ezt mondta. Nem hallok ilyesmit minden nap. Az utolsó hozzászólás Pascal úr részéről a szabadalmi politikával kapcsolatban. Itt egyedül a politikai nyomásgyakorlás segít. Már évek óta küzdködünk ezzel a problémával. Én már akkor kezdtem ezzel foglalkozni, mielőtt az Európai Bizottsághoz kerültem, több mint tíz évvel ezelőtt, és azóta nagyon kevés előrelépés történt. Mindig felbukkan egy akadály, valamelyik tagállam, keresztbe tesz. Hogyha rövidtávú nemzeti érdekekkel nem tudunk felülemelkedni, a közösségi szabadalom és a szabadalmi bíráskodás új rendszere, az európai szabadalmi bíráskodás rendszerét nem vezetjük be közeljövőben, akkor már meg se kell csinálnunk, mert akkor már nemzetközi téren nem leszünk versenyképesek. képesek minél nagyobb nyomást tud gyakorolni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek ezzel a kérdéssel kapcsolatban, annál gyorsabban fog ez sikerülni. Itt nem a bizottsága jelenti a problémát. Mi, a bizottság mindig újra és újra kidolgozta a javaslatait. A gondok a tanácsban vannak, néhány tagállam jelenti a problémát, ahogyan önök ezt tudják, és csak biztatni tudom önöket arra, hogy újra és újra vessék fel ezt a kérdést gazdaságpolitikai szempontból elengedhetetlen. A verseny hátrányok, amit ennek a rendszernek a hiánya jelent, nagyok. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a sok kérdést még gondolom többször lesz lehetőségünk arra, hogy gyakorlati kérdésekről beszéljünk, bár hát azt nem tudjuk, hogy mennyi időnk van még, és mennyi ideig élvezhetjük az együttműködésünk gyümölcseit. Én az utolsó napig élvezni fogom az együttműködést. Köszönjük szépen, Ferhajgen úr, ezt a nagyon részletes vitát is. Kicsit tovább tartott, mint terveztük, de azt gondolom, hogy a témákat tényleg kiveséztük, hát ezt nem lehet mindig ugye időben pontosan ütemezni. Köszönjük, hogy ilyen részletesen válaszolt, és reméljük a további jó együttműködést. Köszönöm szépen, kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkát. Megpróbáljuk behozni magunkat, illetve a lemaradásokat. Bleischmitz professzor urat szeretettel köszöntöm, aki az öko-innovációról szóló tanulmányt fogja ismertetni. Szeretettel köszöntöm itt a szakbizottságban. Remélem, hogy a screenen látni fogják majd a vetített szlájdokat, de egyébként van egy fénymásolt verzió is, ami a tolmácsoknak nincs birtokában. De át is adom a szót akkor önnek. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel tölt el, és nagy megtiszteltetésnek is tartom, hogy beszélhetek ma erről a témáról önökkel. Néhány hónap, hónappal ezelőtt megbízást adtunk egy tanulmányra, ennek eredményeiről olvashatnak, de nagyon szívesen megbeszélem ennek az eredményeit. Az öko innováció itt leginkább az energiahatékonyságra koncentrált, és bizonyára feltették a kérdést, hogy micsoda struktúrálás ez. Van egy forrás szűkösségről szóló fejezet is ebben a, a programban, és ez az öko-innovációval összefügg, de szeretném elmélyíteni ezt a témát. Aztán foglalkozunk a potenciálok de te, definíciójával, és aztán, hogy hogyan lehet az öko-innovációt felgyorsítani az Európai Unión belül, ez a harmadik nagy témánk. Ami a források szűkösségét illeti. Az elmúlt hónapokban ez jobban láthatóvá, hallhatóvá vált a közérdeklődés számára, hiszen egyértelművé vált, hogy több forrásra van szükségünk itt Európában. Nagyon sok ipari termelést folytató régió van eh, az egész világon, ahol egyre több nyersanyagra, egyre több forrásra volt szükség. Egyre nagyobb a függőségünk is a beszállító országoktól. Olaj és gáz vonatkozásában Európában óriási a függőség, 85%-ról beszélhetünk, és a fémek vonatkozásában is nagy a függősége Európában száz egyes területeken az arány, ami az importot illeti, ahhoz, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni, és itt az indium, a tantalum, az antimon, a gallium, talán olyan fémek, amelyeket nem feltétlenül ismernek, de ezek nagyon fontosak, hogyha az acélszektorról beszélünk, vagy jövőorientált iparágakról. A kérdés az, hogy mi fog történni következő években. És meg kell állapítanunk azt, hogy itt a készletek nagyon egyenlőtlenül vannak elosztva, és ezért az európai ipar, Európa kiszolgáltatottsága nagy valószínűség szerint tovább nő. Kevés prognózisunk van a tekintetben, hogy a jövőbeni kereslet a természetes nyersanyagok iránt hogyan fog változni. Az OECD e prognózisa szerint a nyersanyag iránti igény nagy valószínűség szerint kétszeresére nő globális aspektusban a 80-as évekhez képest ez a kilátás. Ez nem csak ránk vonatkozik, és tőlünk függ, hanem a feltörekvő országoktól is. Tulajdonképpen minden nyersanyag iránt nőni fog a kereslet, gondolok itt a különböző ásványi anyagokra, az energiahordozókra, a biomasszára, az élelmiszerre, a fémekre. Minden egyes nyersanyag csoport iránt nőni fog az OECD előre, mutat, előre jelzése szerint az igény. Felmerül az a kérdés is, és éppen erre folytattak vitát az előző órákban, hogy mit lehet lépni. Egy know-how alapú megközelítésre volna szükségünk ahhoz, hogy tudjuk pontosan, hogy mely nyersanyagokra van szükség az egyes szektorokban, ez a tudásunk egy egyenlőre korlátozott, de azt látjuk, hogy az összes high-tech iparágazatnak szüksége lesz ezekre a nyersanyagokra, a kritikus fémekre gondolok, amit a kezünkben van, a lapos képernyők, a mobiltelefonok, de az autókat is említhetem, mindezekhez a termékekhez szükség van a fémekre. Azt is hallottuk, hogy az ipar jövője kizöldül. Ez igaz, de a zöld technológia, a zöld ipar is csak ezekkel a nyersanyagokkal fog tudni működni. A katalizátorok vonatkozásában a a különböző hidrogén alapú technológiákhoz, az elektromos autókhoz, az üzemanyagcellákhoz, mind-mind szükség lesz ezekre a nyersanyagokra. Hogyan érvelnek? Nos, itt a forrásanyag koncentrációval, a hatékony felhasználással lehetne kimászni a java Hát ez igaz, de ha összehasonlítjuk, hogy a nyersanyag termelés hogyan is alakult az elmúlt években, van az energia vagy a munka produktivitáshoz képest, akkor azt mondhatom, hogy a munka terén jól haladunk, de a, a, az anyagi termelés az nem halad ilyen jó, jó ütemben. A régi 15-ök összehasonlítva az újakban más eredményt mutatnak, ez látható a szlájdon. Azt hiszem, hogy a fénymásolt anyagban is szerepel. És az új számok azt mutatják, hogy az energiatermelés az új tágállamokban pozitívan alakult. Az anyagtermelés, a materiális termelés azonban visszamaradt. Ennek különböző okai vannak. Értelmezhető az úgy, hogy a potenciálok itt a legjobbak, annak érdekében, hogy rövid távon is növeljük a materiális termelékenységet. Az EU azt a követelést támasztotta, ugye, hogy a legenergia hatékonyabb termelés helyszíne legyen, hát ezt azért még nem értük el. A következő szlájdon látható, hogy az erőforrások, az energiaforrások, a nyersanyagok szűkössége nem csak hosszú távon, hanem nagyon sok ágazat jövője szempontjából is lényeges, különös tekintettel a pénzügyi válságra. Ökoinnovációkat megosztottunk, a tekintetben, hogy nyilván a környezet tehermentesítése érdekében fontos az ökológiai innováció, és a nyersanyagok felhasználásának a hatékonysága szempontjából is. Meg kell különböztetni a mikroszintet a, az értékteremtő lánc egyéb szintjeitől. Az Európai Unión belül az egyes gazdaságok vonatkozásában is. Ha megnézzük, hogy az utóbbi éveben ki volt aktív, annak érdekében, hogy a materiális hatékonyságot is növeljük, akkor nagyon sok termelővállalkozást ismerünk fel. Ők már rájöttek, hogy a költségeket e vonatkozásban csökkenteni kell, és e tekintetben sikeresek voltak. Azonban a jövőorientált potenciálok még nincsenek meg. Itt a nyersanyagok felhasználása, a hulladékgazdálkodás és az egész gazdasági folyamat körét tekintve van még pótolni való. Nézzük meg, hogy melyek a különös érdeklődésre számot tartó területek. Itt vannak nyersanyag intenzív területek, gondolok itt az épületekre, itt a mobilitás, illetve az étkezés, mint témakör az, amely felmerül, és ezek nyilván nyersanyag és a környezet szempontjából is intenzív területek. Gyűjtöttünk példákat arra vonatkozóan, hogy hol mutatható fel az öko-innováció sikeressége. És ha csak az épületekre gondolunk, hát önök is ismerik ezt a területet, a alacsony színkibocátás, a zéró tolerancia, hogy nulla energiával gazdálkodhatjanak, gazdálkodjanak ezek az épületek. Ez, ez egyik oldal, de az öko-innováció egy átfogó megközelítés amely a nyersanyag intenzitást is figyelembe veszi. Miért zárjuk ki azt, hogy legyen egyfajta olyan integrált megközelítés, amely által egy burokba zárnánk akár az egész épületet. Gondolok itt a napkollektorokra például. Erre vannak már példák konkrét országokban. Vannak úttörő szerepet vállaló területek, de vannak akadályok is. És azt gondolom, hogy ezek látnunk kell konkrétan. A visszafizetési időszakok, hogyan lehet kalkulálni a az érintett feleknek tíz éves időszakokra, legyen itt szó tulajdonosokról, vagy pedig olyanokról, akik bérlik az épületeket. Aztán ugye az élelmezés területe. Itt a különböző áruházak már erőfeszítéseket tettek az ökoinnováció felhasználására. Itt is vannak természetesen mozgatórugók, illetve hát akadályozó tényezők, de az időszűkösség miatt ezekre nem térnék most ki. Nézzük meg a világpiacot. Roland Berger készített egy tanulmányt. Ez a cég azt mondja, hogy már kizöldültek a világpiacok. Számosítva ez azt jelenti, számszerűsítve, hogy az ökoinnováció volumene a következő tíz évben megduplázódik azaz a növekedési potenciál és a növekedési arány jól láthatóan nagyobb, mint az ipar más szektoraiban. Ebben az összefüggésben a nyersanyag és a materiális hatékonyság tekintetében is 2020-ig három billió eurós nagyságrendel büszkélkedhet majd. A kérdés az, hogy az európai ipar, nem csak itt Európában, de hogyan tudja majd ezeket a, az előnyöket, ezeket a gyümölcsöket learatni, hogyan tudja ezen felül majd ezeket nemzetközi globális ö, ö, értékű stratégiákká tenni. Nézzük meg most a különböző akadályokat. Ezeket egyrészt nevén kell nevezni, ez fontos, de, ez, de egy olyan politikális szükség van, ami arra orientálódik, hogy a piacok képességeit javítsa, az, a fogyasztók tájékoztatását növelje, hogy értsék, hogy mi is az az öko-innováció. Európán belül mi létezik jelenleg? Hát számos politika és program célozza az öko-innováció támogatását. Ezek Természetesen tekinthetjük úgy, hogy az öko-design elv, de más programok, tematikus programok is ezt célozzák, lebontva az épületekre és az említett területekre. Ezek elég ambiciózusnak nevezhetők, és nyilván helyzetbe akarják hozni az összes szektort. Tacára ennek vannak stratégiai hiányosságok. Hogyha megnézzük, hogy egy ötlet, amely kipattan a fejlesztők tervéből, és aztán ugye a különböző fázisokon keresztül megvalósul, hogyan jut el a piacra, hát ez egy elég nehéz, hosszú folyamat, és itt vannak különböző szakadékok akár mert a tömegpiacig el sem jut mondjuk egy-egy ilyen új innováció. És itt két stratégiai hiányosságot emelnék ki, ahol a nemzeti politika, de az európai politika is erősítésre szorul, annak érdekében, hogy ezeket a lehetőségeket valóban megragadjuk, amelyek az öko-innovációban rejlenek. Itt a, a lehetőségeket is, ahogyan mondtam, ezeket a vákumos tereket emeltem ki. A kérdés az, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben. Azt gondolom, hogy az egyik kulcsfontosságú felismerése az elmúlt évekre nézve, az, hogy szükség van piaci ösztönzőkre. Ezeket be kell építeni ezekbe a területekbe is, és tulajdonképpen a kibocsátás kereskedelemmel válvetve azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség lenne egész Európára alkalmazni azt, amit az európai országok fele már alkalmaz, azaz a kibocsátásra vessünk ki adót. Ezáltal a nyersanyagok, nyersanyag produktivitást az épületek vonatkozásában mindenképpen szabályoznánk. Bizonyára tudják, hogy az európai kiadások 80%-át a regionális és az agrárpolitikára szánják, ahonnan nagyon sok jó ötlet érkezik a tekintetben, hogy a fenntarthatóságot, főleg a költségek vonatkozásában hogyan lehetne növelni. Vannak tehát ötletek, elképzelések ezzel kapcsolatban, és ezek olyan elképzelések, amelyel az, az innovációt Európa régióiban valóban előre lehetne mozdítani ugye a fenntartható fogyasztásra vonatkozó tevékenységi program is megszületett Európában, ezt is érdemes volna támogatni hosszú távon. Az is nagyon lényeges, hogy az ipart saját érdekénél is megszólítsuk, és csökkentse a te, az említett területeken a kiadásait. Látni kell, hogy az ipar tisztában van azokkal a kockázatokkal, amely a radikális változással együtt járhatnának. A különböző alternatívákat felvázoltuk, és az anyagok költségének a csökkentése lenne az első olyan stratégia, amelyet meg kellene fogalmazni, hiszen így a fogyasztót már közelebb lehetne vinni ahhoz, hogy megértse, hogy miért van szükség a nyersanyag felhasználásnak a csökkentésére, a, gazdál, a jó gazdálkodásra. Szolgáltatási csomagokra volna szükség, ezekkel lehetne érthetővé tenni a politikánkat. Igény van azonban az új kezdeményezésekre is, ezeket lefektettük a tanulmányban. Az ökoinnováció finanszírozása Európában, dacára az összes jó kezdeményezésnek kicsit hátul kullognak, ezért azt javasoljuk, hogy legyen egyfajta európai vagyonkezelői alap, és akkor azokat a vállalkozásokat támogathatjuk, akiknek jó ötletük van, és ezt aztán egyfajta kockázati tőkével támogatnánk. A brit vagyonkezelői alap, a, amely a szénnel kapcsolatos feladatok megoldását támogatja, azt gondolom, hogy egy jó példa, ez egy olyan modell lehet, amit európai szintre emelhetnénk. A második terület, amit nagyon fontosnak tartjuk, tartunk, a materiális innovációk köre. E tekintetben egyfajta technológiai platformot lehet le, illetve hívni az ipar vonatkozásában, ahol a különböző szakértők, KKV-k összeülhetnének, és a nagy építkezési gyártással foglalkozó érdekelt feleket leültethetnénk az asztalhoz, és kialkudnánk a feltételeit a különböző szabályok betartásának. A harmadik program, amely homlokterünkbe került, az épületek renoválására vonatkozik. Bizonyára tudják, hogy az európai tagországokat felkértük arra, hogy az épületek energia mutatóit javítsák egy vonalkozó irányelv értelmében. Hasznos volna itt a végrehajtás folyamatát felgyorsítani, és egymástól tanulni. És egy európai épület renoválási programot életbe léptetni azzal a céllal, hogy a CO2 kibocsátás csökkenjen, illetve a nyersanyag és felhasználás pedig racionalizálódjon ezzel a beszámolom végére is érkeztem, és szerettem volna megköszönni a figyelmüket. Herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Az első hozzászólónk Thomas kollega. Nagyon köszönöm a beszámolót. Valóban jó, hogyha a kollégák eh, a tanulmány mélységeiben is alámerülnek. Egyetértek Ferhagen biztos úrral egyébként a tekintetben, hogy a környezet és a nyersanyagokkal kapcsolatos problematikával egyúttal meg kell látnunk a jövő lehetőségét, és a környezetvédelmi követelményekben ne a pluszköltséget lássuk, hanem az új esélyeket. Három dologról szeretnék beszélni. Először is eh, beszélt a gepekről, a nagy lyukakról az Európai innovációs Politikában. Az, ez a két hiányosság eh, lyuk, amiről beszélt. Eh, olyan érdekes, hogy erről talán többet mondhatna nekünk, hogy pontosabban értsük, hol vannak az akadályok az innovációs politikában. A második dolog, ami érdekel, mi az egyensúly a szabályozás, azaz, máshogy fogalmazom, e, például a szennyvízzel, vagy e, a e, levegővel kapcsolatos szigorúbb szabályok nem vezettek ahhoz, hogy új technológiák jöttek létre? És hogyha ez így van, akkor milyen következtetéseket tudunk levonni a következő évekre vonatkozóan? Szükségünk van-e szigorúbb törvényekre, jogszabályokra, például az épületekkel kapcsolatban, hogy létrejöjjön ez az új piac. Jogalkotóként hogyan tudjuk segíteni ezeket a törekvéseket, vagy alá támasztani, és több kollégáknak adom meg a kérdés lehetőségét, nem kívánok többet szólni. Bütterhofer úr, köszönöm, elnök úr. Az át általános értékelésben Claude Thomas-szal értek egyet, nem akarom megismételni, amit mondott. És professzor úr, amit mondott azzal kapcsolatban, a Wuppertal Intézet is készített egy hasonló tanulmányt, amiben szó van arról, hogy az energiahatékonyság, a nyersanyag felhasználás hatékonysága tekintetében ha összehasonlítjuk Európában a legmagasabb és a legrosszabb teljesítést, akkor itt az arány 1 a 17-hez. És ebből számomra az a kérdés adódik, hogy milyen eszközökkel tud az európai közösség különösen a leginkább lemaradt országoknak segíteni a felzárkózásban ugyanis az én tapasztalatom, vagy a feltételezésem az, hogy egy ilyen innovációs stratégia politikai érvényesíthetősége nem utolsó sorban attól függ, hogy minden ország megérti-e, hogy mindenki nyer ebből, és nem csak a, legmesszebbre jutók, vagy azok, akik már előre járnak. Az Európai Unió határain túl kellene, túl is kellene néznünk, messzebbre kell tekintenünk, meg kell néznünk, hogy más országok, más gazdasági térségek hogyan alakítják ki a saját innovációs stratégiájukat. Hol vannak a kihívások, amelyeket tudomásunk kell vennünk, és hol vannak azok a példák, amikor másokkalra odafigyelve, akiknek hatékony stratégiáik vannak, ezt eltanulhatjuk ott, ahol nekünk ezek meg hiányoznak. Lamberts kolléga. Úgy tűnik, hogy ez egy zöld vita, de nem is tudok hozzátenni semmit ahhoz, amit a kollégák elmondtak. Én is ezt akartam megkérdezni, ezért az energiatakarékosság egyében én nem is mondok semmit. Szaci Makákis kollega. Csatlakozom ahhoz, amit Birik Hofer kollega az előző hozzászólásában mondott, amikor Ferhajgen úrhoz szólt, egy új narratíváról beszélt. Nos, a, ez megváltozott a lejtmotív, a vezérmotívum, de ezt csak akkor tudjuk megvalósítani ezt az új vezérmotívumot, hogyha új lead marketeket, vezető piacokat hozunk létre, és ez csak az öko-innováció útján lehetséges. Mindez, amit hallunk, ez nagyon tudományos, és nagyon jól hangzik, én is nagyon figyeltem, de az értelmezés és a részletek kapcsán vannak ideológiai különbségek. Így például vegyük az autóipart. Jelenleg a nagy eh, széndiokszid jogalkotás kapcsán vita folyik arról, hogy az autóipar kapcsán melyik, milyen öko-innovációt ismerjünk el, mint ökológiai innovációt. Itt különböző definíciókban határozzuk meg, hogy gramban kifejezve mennyi a széndiokszid kibocsátás csökkentése, és ennek alapján mi tekinthető ökoinnovációnak. Ma a fizikai Nobel-díjat olyasmiért ítélték oda az üvegszálas technikáért, amit a 60-as években találtak ki, és hogy üvegszálas kábeleken továbbítsák az információt. Akkoriban senki nem gondolta volna, hogy ez öko-innováció. Ma tudjuk, hogy nagyon sok utazást és kibocsátást tudunk megtakarítani az üvegszálas technológia révén. Tehát sokszor fel is sem ismerjük, hogy egy adott innovációt ökológiai szempontból hasznos innovációnak kell tekintenünk, vagy tekinthetjük-e annak a bizottság képviselője, és itt van is, az bizottságon belül is folyik ideológiai vita, és persze sok ökológiai innovációt kizárnak, mert feltételezik, hogy ez nem is ökológiai innováció, ezt csak felhasználják arra, hogy papíron csökkenjen a széndiokszid kibocsátás agresszíven fogalmazok, ez elviselhetetlen, hogy a komitológiai eljárás során, tehát egy nem parlamenti egyeztetéssel, hanem egy ilyen komitológiai eljárásban döntik el ezeket. Hogyan tudjuk kizárni azt, hogy ideológiai elvek miatt akadályozzuk meg az ökoinnovációt. Thompson kollega. Köszönöm, elnök úr. A, ebben a szakbizottságban ülve azt hiszem, még emlékezünk kell arra, hogy az előző parlamenti ciklusban elfogadtunk egy irányelvet arról, hogy megpróbáljuk 20%-kal növelni az megújulók felhasználását, és 20%-kal javítjuk az energiahatékonyságot. Ezek kötelező célkitűzések. Elég sziszifuszi munkát végzünk, és nagyon fontos, hogy az előttünk lévő években az energia takarékosság és az energia hatékonyság javítása legyenek a fő célkitűzések. Hozhatnak példákat Dániából és a munkahelyeken megpróbáltuk a munkavállalókat bevonni az innovációba, és segítettünk nekik abban, amikor valóban energiahatékony, energiatakarékos megoldásokat találtak ki, hogy ezek meg is valósulhassanak. Az irányelvben azonban azt mondtuk a megújuló energiákkal és az energiahatékonysági célokkal kapcsolatban, hogy ezek kötelezőek. Angela Merkel azt mondta, hogy az iparnak ne szabjunk meg kötelező célkitűzéseket, mert az ipar csak a viszont az ipar valószínűleg csak akkor ruház be, hogyha kötelezővé tesszük a célkitűzések. Viszont az energia takarékosság tekintetében még nincsenek kötelezően elérendő célkitűzések. Hogyan tudnánk az energiahatékonyság, az energiatakarékosság számára valóban kötelezővé tenni a célokat? Kívánna még valaki hozzászólni? a kollega. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon rövid kérdésem lenne a professzor úrhoz. Egy nagyon koherens képet mutat arra vonatkozóan, hogy mennyire minden tátfogó megközelítéssel kell ezt a kérdést kezelni. Mi az, ami hiányzik az európai energetikai csomagban, amelyik révén olyan konvergens célkitűzésekhez érünk. Másképpen fogalmazva, például a 20%-os energiafogyasztás célja 2020-ig az egy koherens célkitűzés, mennyiben tudjuk ezt elérni? Kollégi Gyerek. Gyerek kollega. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is hozzászólni az innováció kérdéséhez, és talán megoldásokról is beszélhetünk. Az egyik ilyen lehetőség a surlódás csökkentése. Surlódással, surlódási erővel mindenütt találkozunk, és a globálisan felhasznált energia egy harmadát a surlódási erő leküzdésére kell, hogy felhasználnunk alá kellene húznunk még valamit, ami nagyon fontos abban, amit ön elmondott termomodernizáció. Véleményem szerint ez a legnagyobb tartalékunk, hogyha az ökoinnovációt alkalmazni akarjuk. Csak a tényleges megvalósítás kapcsán kitűztük ezt a 3x20-as célkitűzést, ami teljesen indokolt. Meg kell próbálnunk most megvalósítani ezeket a célokat, és ennek alapja az energia és a klíma csomag. Minden tagállamban meg kell létre kell hozni az ehhez szükséges feltételeket. Csak a környezet nagyon eltérő a tagállamokban, és hogy mondjuk egy példát a saját hazámból. Az én hazámban a legfontosabb energiaordozó a szén, és már vannak bizonyos megoldások, amelyek tulajdonképpen az ipar számára nem is mindig jók. Az épületek hő, új hőszigetelésével, tulajdonképpen ez a termomodernizáció, elég sok szenet tudnánk megtakarítani. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván szólni, kérdezni, akkor a professzor úrnak adom meg a válaszadás lehetőséget. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a számos nagyon érdekes kérdést is. Megpróbálok ezeknek a kérdéseknek a többségére válaszolni. Úgy gondolom, hogy egy sor kérdés a függött össze, hogy mi is tulajdonképpen az öko innováció, és hogyan tudjuk az innovációnak ezt a formáját megkülönböztetni a többi innovációtól. Tehát banálisan mi az, hogy öko innováció? Meg kell próbálnunk az öko innováció definícióját nemzetközileg nézni, és az életciklusból kell kiindulnunk nem sok eredménye lenne annak, hogyha Európában csak arra törekednénk, hogy az autók vagy a gépek felhasználását tegyük egy kicsit környezetbarátabbá. Nagyon kritikus hangokat hallottunk például a bioüzemanyag kapcsán az elmúlt időszakban, mert egy jó szándék visszájára fordult. Pontosan azért, mert a felzárkózó országok olyan nagy ütemben állították elő a bioüzemanyagot, hogy ennek a negatív környezeti hatásai sokkal súlyosabbak voltak, mint a bioüzemanyag előnyei. Fontos tehát, eh, hogy eh, hatásvizsgálatokat készítsünk az anyag, a termelés eh, életciklus, egész életciklusát figyelembe kell venni, egészen addig, amíg hulladék lesz belőle, és nemzetközi le kell ezeket a összehasonlításokat megtenni. Gondoljunk csak a környezeti hatás vizsgálatokra, a kockázatelemzésre, a portfólió menedzsmentre. Ezeknek a segítségével a vállalatok készíthetnek ilyen becsléseket, felméréseket, és ez az első lépés a politikában is. Kis vállalat nem tud ilyen hatásvizsgálatokat készíteni. De lehet egy olyan ajánlat, vagy akár egy pályázat segítségével is különböző szervezetek, ügynökségek segíthetnek ezeknek a becsléseknek az elkészítésében. Azután target, célok, erről is szó volt. Mennyire szigorúak, mennyire kötelezőek legyenek ezek a célok. Azt hiszem az öko-innováció kapcsán először is egy hosszú távú célkitűzésre, egy hosszú távú orientációra van szükség. A klíma területén a két Celsius fokos célkitűzés például egy ilyen cél. Szükség van ilyen hosszú távú célkitűzésekre, amiatt is, hogy tehermentesítjük a környezetet és a vállalatokat is. Nagyon sok radikális innováció 20-30 év alatt, vagy annál hosszabb idő alatt tud megvalósulni. Gondoljunk csak a hidrogénautóra. 2030 előtt valószínűleg nem látunk majd az utakon eh, hidrogénüzemű autókat. Tehát a vállalatoknak is egyértelműségre van szükségük. Látniuk kell, hogy az Európai Unió milyen utat követ. Nagyobb eh, prioritás eh, mellett érvelek, tehát talán még hosszabb célokat szabjuk meg 2030, vagy akár 2050 legyen a végső cél, és azután fokozatosan próbáljunk meg részcélokat meghatározni a végső nagy cél eléréséhez vezető úton. Megkérdezték azt is, hogy az elmúlt években milyen típusú szabályozás volt sikeres. Valóban úgy van, hogy az irányelvek, a rendeletek nagyon sok innovációt segítettek megvalósítani. De ez is igaz, hogy hátrányos is lehet a szabályozás, főleg a túlszabályozás. Hallottunk a bürokrácia által okozott költségekről. Meg kell próbálni, hogy a vállalatok az innováció a piaci fejlődés kapcsán ugye a saját érdekeiket követhessék, ez úgy adott ezekben az esetekben. És hogyha az informátságot javítjuk, az információhoz való hozzáférést javítjuk, az a kapcsolatban például, hogy melyek a legkritikusabb, vagy leg nyersanyagok az előfordulások tekintetében van a Eurosurvey, vannak ilyen felmérések, de nincs egy összeurópai összehasonlítható adat sorozat arról, hogy melyik fémek kapcsán a legnagyobb a gond, miben van a legkevesebb. Nagyon nagy segítség lenne, ha lenne egy ilyen kimutatás az innovációt különösen üző cégek számára. Sokat beszélünk a széndiokszid jelölésről, vagy a szénlábnyomról, de hiányzik egy label, egy címke az nyersanyag intenzitásról. Nem minden terméknél, de legalább a top 10 esetében ide tartoznak az épületek, az autók és még több más termék. Itt nem elég, hogyha csak a széndiokszidra koncentrálunk, hanem a teljes nyersanyag felhasználási intenzitást meg kell adnunk, mert úgy a felvevő, mint az egész felhasználó iparák számára ez megkönnyíteni azt, hogy felismerjék, hogy hol van ökoinnováció. Hötikhofer úr említette az 1,17 arányt. Európában az legenergiahatékonyabban működő ország esetében az egyfőre jutó nyersanyag felhasználás csak 17-e a legrosszabbul teljesítő országnak GDP arányosan. Mit tehetünk? Hol vannak az érdekek? Girek úr említette az új tagállamokat. Mit tehet egy olyan ország, mint Lengyelország vagy Szlovákia? Azt hiszem, hogy itt is a saját érdek eh, nagyon fontos ugyanis ezek az országok az elmúlt években az infrastruktúra kiépítésére koncentráltak. Most kezdődhet egy olyan szakasz a pénzügyi válság után, amikor minden állami beruházás, az európai eh, források eh, fő célzottja, a, vagy fő alfelhasználási területe éppen az ilyen öko-innovatív terület lenne. Az középületek például vezető szerepet játszhatnak, azután a magánépületeknél is adhatók ilyen támogatások, a mobilitás, közlekedés, beeszközölt beruházások. Itt mind, mind ezek olyan lehetőségek, amely kapcsán az állami beruházásokat ezekre jobban lehetne koncentrálni. És ezzel egyidejűleg ezekben az országokban ez motivációs erő lehet az iparnak. A carbon leakage megemlítették, mint problémát. Az új tagállamokban ez különösen sokszor előfordul, mert ott nagyon sok az energiaintenzív, nagy energiafelhasználó iparág, tehát kiemelkedően fontos, hogy erőfeszítések történjenek, hogy ott maradjanak ezek a vállalatok, ezek az iparágak, és ne vándoroljanak el, ugye ez lenne a carbon leakage, a cementgyártás, az acélgyártás és más energia intenzív iparágak helyzetét javítani kellene hogyha az energia és az anyagköltségből indulunk ki, akkor ez nagyon jó kiinduló pont eh, lehet, hogy az előrelépés új útjait tudjuk feltárni. Európán kívüli példákat kértek tőlem. Nos, van néhány ilyen példa. Japán az energia, legenergia hatékonyabban működő ország az egész világon több ok miatt is, és Japán nagyon érdekes a top runner politika kapcsán is. Hogyan sikerül Japánnak újra és újra a tömegpiacokon is megvalósítani az innovációt. Azt hiszem, itt mi Európában nagyon sokat tanulhatunk még Japántól stratégiai piacfeltárás nagyon jól működik Japánban. Érdekes Kína is. Kína az elmúlt években az olaj, az acél és sok nyersanyag kapcsán a legnagyobb keresletet generálta. De a megújuló energiák, a széndiokszid csökkentés terület területén, talán még nem, de az anyagmenedzsment és a széndiokszid menedzsment területén Kína a következő években viszonylag gyorsan teljesen fel, felzárkozhat. Eh, Shanghai-ban, vagy Shanghai közelében már van egy Zero Emission City, tehát egy nulla eh, széndiokszid kibocsátású város, és Kínának eh, sikerülni fog viszonylag gyorsan más ázsiai országok számára is példaértékűvé tenni ezt a várost. Itt nem a jó öreg európai országok, hanem India, Kína, Malajzia és Japán nagyon fontos szerepet játszanak ezen a területen, és ez is arra motiválhat minket, hogy ne akarjunk vesztesként kikerülni ebből. Mit, mire nem válaszoltam esetleg? Thompson asszony Dániáról beszélt. Jó, persze, vannak tanulmányok, van arra utaló jelek, hogy Dániában és Svédországban nagyon sok érdekes példát eh, találhatunk arra, hogy hogyan lehet az öko-innovációt támogatni és segíteni. Eh, Thomas úr a gepekre, ezekre a hiányosságokra, a lyukakra kérdezett rá. Európában a legnagyobb probléma az, hogy nincs elég új vállalat, új vállalat alapítás. Az innovációi kapcsán is halljuk ezt a panaszt. Ez a, az alap, a új vagyonkezelő talán egy segítséget jelenthet, hogy támogassuk az ilyen új alapításokat. Egy másik ok a túl a lassúság. Nagyon sokan remek ötlet, de Azután az, az amiben Japán különösen jó, hogy az ilyen piaci réspiacokból egészen hatalmas tömegpiacokat tud teremteni, és itt összességében is jobbaknak kellene lennünk. Nincs egyetlen egy instrumentum, vagy eszköz, egy üdvözítő recept. A néhány javaslat, amiről szó van, amiről én is beszéltem, pontosan ebbe az irányba mutat. A meglévő lehetőségeket kellene látható innovációvá kiépíteni és jobban támogatni. Nagyon köszönöm Bleischmitz professzor a tájékoztatást, és azt a lehetőséget, hogy elmélyíthettük még a vita kapcsán az elmondottakat. Nagyon köszönöm, és ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Kolléga Thomas. Thomas kollega? Talán az új kollégáknak jól lenne tudni, hogy hol találják meg ezt a tanulmányt elektronikusan. Talán elmondhatnák nekünk, hogy hol kereshetik, hogy hol találják meg. Mindenkinek ezt az információt el fogjuk juttatni e-mailben, írásban. Ezt elküldjük mindenkinek. Nagyon köszönöm. Következő napi rendi következő napirendi ponthoz érkeztünk, aminek a címe beruházási projektek energiainfrastruktúrával Valan kollega a jelentéstevő, aki már nem tud itt lenni, és Hol kolléganő vette át az ő szerepét. Kérem Hol kollégát, hogy vezesse be ezt a napirendi pontot. Um, I would... Köszönöm szépen. Szeretném azzal kezdeni, hogy Valéán asszony kimentsem, aki sajnálatos módon nem tud ma itt lenni Brüsszelben. Nem tudom, hogy segítségünkre lehet-e az, hogyha esetleg először a bizottságnak adnánk szót, hogy ők foglaljanak állást, majd pedig erre reflektálhatnánk mi kérdések formájában, illetve megjegyzések formájában, ha ön is egyetért ezzel. Elnök, rendben van, nem tudtam, hogy nem tud itt lenni ma a jelentéstevő asszony. A bizottság mindenképpen szeretne szólni, ezért akkor kezdjen a bizottság. Hát is adnám a szót a bizottság képviselőjének. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. A DG Energia főigazgatóságot képviselem, és a mi javaslatunk van ma itt az asztal, asztalunkon. A kérdés az, hogy a beruházási tervek, az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházással kapcsolatos projekteket miért tekintjük kiemelt területnek. Nos, itt következő 10-15 évre vonatkozóan nagyon fontosak ezek a világos keretek az energiaipari beruházások vetületében, legyen szó elektromos energiáról, gázról, megújuló energiaforrásokról, az energiaszállításról, hiszen itt infrastruktúrális tervekről van szó, amelyeknek az élettartama hosszú azaz a beruházási tervek, amelyeket most valósítunk meg, majd 20-30-40 év múlva is láthatóak lesznek. Energiát termelnek, tároznak vagy termelnek, ezért nem mindegy, hogy Európa egy CO2-t elkerülő energiamixet használ-e fel, egy ilyen infrastruktúrára építe -e, vagy sem. Ennél a megfontolásnál fogva, illetve azon tényekre támaszkodva, hogy a beruházási klíma eléggé változó, ezt látjuk most a gazdaság és pénzügyi válság közepén, nagyon helyesnek tartjuk azt, hogy rendszeresen, két évente a megfelelő információk birtokában, amelyek a tagországokból érkeznek, a következő felhasználást és a jövőbeni infrastruktúrát szembeállítsuk egymással annak érdekében, hogy láthassuk, hogy vannak-e infrastruktúrális hiányosságok Európában, illetve lesznek-e ilyenek. Legyen szó a gáz, az elektromos energia, vagy más területről szó. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy egy régi 96-os jogszabályt, ami egyébként egy 70-es évekből származót módosított, és az első olaj válságot követően került módosításra, most újra átdolgozzunk. Mi a rendelet célkitűzése? Azt tűztük ki célul, hogy két évente a tagállamok a bizottság felé információkat adjanak tovább, arra vonatkozóan, hogy a következő kapacitások hogyan fognak jövőbeni kapacitások hogyan alakulnak, a tervezett beruházásokat, illetően a gáz, az elektromos energia vonatkozásában, a megújuló energiaforrások vonatkozásában, illetve a CO2 kibocsátás átütemezése szempontjából. Nem központi tervező hatóságnak kell bennünket elképzelni, hiszen az iparnak kell itt a beruházási terveit megfogalmaznia, azonban a különböző célkitűzések miatt, amelyeket európai szinten jóvá hagynak, Érdekel bennünket, hogy ezek a tervek, ezek a projektek hogyan alakulnak, milyen kapacitások merülnek fel a hálózatok vetületében, milyen infrastruktúrális tervek várhatóan milyen ütemezéssel, milyen időbeni eltolása valósulnak meg, ugye ennek különböző okai lehetnek, és elemeznünk kell a, az adatokat, ez alapján kideríthető, hogy gazdasági megfontolásból van-e átütemezve egy-egy projekt, vagy, vagy korlátozott hitel forrásokhoz nyújtnak hozzá a projektek, vagy más a projekt tervezés az egyes tagállamokban, vagy pedig egyszerűen az-e az oka, hogy az egyes vállalkozásoknál valamilyen piaci megfontolás áll-e a háttérben. A javaslat, amit a jelentéstevő asszony nagyon alaposan meg fog vizsgálni, azt célozza, hogy a tagállamok szintjéről a tervezett kapacitások pontosan megneveződjenek, miért két évente? Nos azért, mert a belső piaci csomag amelyet a parlament is jóvá hagyott az elektromos energia és a gáz vonatkozásában, egyébként is előirányozza, hogy két évente egy tíz évre szóló hálózatfenntartási tervet fogalmazzon meg. Erre a rendszerüzemeltetők kaptak előírást. Nyilván az új eszközökkel együtt koherensen kell ezt a munkát elvégezni, de két évente szeretnénk a tagállamoktól tudni, hogy a többi kapacitás, gondolok itt a finomításokra, a biofinomítókra, hogyan alakulnak te kapacitásokat tekintve a jövőben. Ezért van szükségünk tehát ezekre az adatokra, ezeket elemezzük rendszeresen, ahogyan ezt a tanács és a parlament is követelte. A fogyasztói prognózisokat tekintve pedig itt ugye akkor a megvalósítás vetületében is lépni kell. Nézzük akkor, hogy a 96-os rendelethez képest most mi a helyzet. Azt gondolom, hogy átláthatóbbá válik majd a folyamat, hiszen az adatok jelenleg még korlátozottan hozzáférhetőek, tehát csak a bizottság, a tanács és a tagállamok férnek hozzá az adatokhoz. A bizottság tehát nem teszi közzé ezeket az adatokat, nincs eszmecsere az érintettekkel. A mi javaslatunk az, hogy ezeket az adatokat agregált formában tegyük közzé. Miért ilyen formában? Nos, azért, mert eh, szeretnénk eh, egy teljes Európát eh, magában foglaló képet festeni, és hozzáférhetővé tenni ezeket a az egyes információkat, nyilván úgy, hogy betartjuk az adatvédelmi szabályokat, eh, anélkül, hogy veszélyeztetnénk a KKV-kra vonatkozó részeket. A parlamenttel és a Gazdasági Szociális Bizottsággal is folyamatos eszmecserét szeretnénk, ahogy mondtam, két évente, hogy láthassuk, hogy a tervezett jövőbeni beruházások valóban megfelelnek az európai célkitűzéseknek ebben a témakörben. Azt gondolom, elnök úr, hogy az első eszme cseréhez talán itt akkor abba is hagynám. Kérek, képviselő. Köszönöm szépen. Od dawna wiadomo, dobra informacja. Köszönöm. Régóta tudjuk, hogy a jó információ az hasznos, azért, hogy megfelelő módon kezelni tudjuk az Európai Uniós energiapolitikáját. Az utóbbi tapasztalatok, amelyek januárban történtek, eh, az idén azt mutatják, hogy szükség is van erre, annak érdekében, hogy elkerüljük a válságokat, mint az utóbbi gázválságot. Nagyon pozitív dolog, hogy a bizottság előkészíti ezt az új szabályzatot, ezt az új rendeletet, amelyik helyettesíti a korábbit, amelyik nem oldotta meg a problémákat. A bioüzemanyagokról van szó, aztán a CO2-t befogásáról is van szó ebben az anyagban. Ezek a korábbi anyagban nem szerepeltek, nem voltak fogalommeghatározások sem a korábbi dokumentumban megváltozik a minimális értékek melléklete, aztán különböző gáz, rak, gáz tartalékokról van szó, 150 kilovoltos minimális határ, korábban ezek az értékek mások voltak. Mindez arra mutat rá, hogy szükség van arra, hogy az energetika infrastruktúrák területén is szükség van módosításokra egész Európában. Ugyanakkor még ezt az anyagot ki kell egészíteni az alábbiakkal. Két megjegyzésem lenne erre. A második eh, bekezdésben, második cikkben, ahol a fogalom meghatározások vannak, szükség van arra, hogy rámutassunk arra, hogy milyen paraméterek vannak technikai paraméterekről van ez szó, vagy felhasználási paraméterek, felhasználási paramétereket javasolnék én, nem csak technikai, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen az intézkedés. Tehát nem szabad kizárólag csak technikai paramétereket használni. Aztán az interkonnektoroknak a meghatározása is hiányzik, egy olyan meghatározás hiányzik, amelyik mindkét oldalon elfogadható. Erről beszéltünk az utóbbi gázválság során. Aztán CO2 raktáraknak a meghatározása is hiányzik. Amikor beszélünk a feldolgozás melegtermékeiről, van szó, hozzá kell tenni a szén gázosításának a melléktermékeit is. A hatos cikkben szó van az adatok tisztaságáról, és ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozataláról. Esetleg előfordulhat az, hogy egyesek félnek attól, hogy piaci titkok kerülnek elő. Például, amikor egy eh, bizonyos tagállamnak az adatai kizárólag egy cégre, egy vállalkozásra vonatkoznak, mert mindenki tudni fogja, hogy azok az adatok az adott cégre vonatkoznak, ebben az esetben a konkurencia mindent meg fog tudni. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Frau Hall. Köszönöm szépen. Hol asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a prezentációért, és egyetértek a tekintetben, hogy hatékonyan európai szinten nem lehet előmozdítani ezeket az infrastruktúrális beruházásokat anélkül, hogy megfelelő keretet teremtenénk ennek, ezért a parlamentben ezt a rendeletet támogatni fogjuk. Ugye tudjuk, hogy nagy valószínűséggel a Lisszaboni szerződés életbe fog lépni, és itt az energiaszektorban akkor az európai parlament és az unió szerepe is erősödik. Biztosítanunk kell azt is, hogy ezek a szabályozások működjenek a gyakorlatban, és valóban hatékonyak legyenek, legyen hozatékuk. És egy pár dolgot szeretnék itt kiemelni a tervezettel kapcsolatban, illetve a bizottság által most előadókkal kapcsolatban. A hatástanulmányban hallottuk, láttuk, hogy a régi 96-os rendeletnek nem felelnek meg a tagállamok, mert minden fontos információt nem juttattak el a bizottsághoz. Hogyan gondolja, hogy a bizottság hogy javulhat most a helyzet ezzel kapcsolatban? És hogyha valóban, ahogyan Girek úr is elmondta, és a bizottság is érzékeny információk és adatok is napvilágra kerülhetnek, akkor az agregált adatok hogyan biztosíthatják a, az adatvédelmet a vállalkozások vonatkozásában. Aggodalmak kerültek megfogalmazásra az érintett felek által, amikor eszmecserére került szól a bizottsággal, és amikor a tanács elkezdett dolgozni ebben a témakörben, akkor is felmerültek ilyen aggályok. A harmadik dolog a dupla jelentés tevés kérdése, azt gondolom, hogy a jogalkotással kapcsolatban az értesítés nagyon lényeges, és nyilván itt a felesleges administratív terhek elkerülése egyértelmű. De ugye az is lényeges, hogy az információ egy helyre kell, hogy eljusson. Nem tudom, hogy a bizottság egy átfogó listát nem tudná a követelményekről felállítani, alapul véve a hatástanulmányt, csak azért, hogy egy helyen legyen hozzáférhető minden olyan fontos információ, amire szükség van a teljesítéshez. Ha a Lisszaboni szerződés életbe lép, és a 149-es cikkre utalnék itt az ipari politikára vonatkozóan, akkor szeretném tudni, hogy a jogi alap mi lesz, amire támaszkodnak. Elnök, köszönöm szépen. asszonynak a javaslatát támogatom, hogy legyen egy lista, hogy milyen jelentésteli tételi követelményt fognak támasztani, mert az emberek eh, ugye itt egyik-másik helyen olvasnak erről, de nincs összefoglaló lista. És adó a kollégám a témafelelős az árnyék jelentéstevő, akkor megadnánk neki a szót. Monsieur le Président, et merci. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottsági bevezetést. Támogatjuk az elképzelést, hogy legyen egy közös energiapolitika az Európai Unión belül. Most lenne néhány megjegyzésem. A anyagban konzultációról van szó az ipari szereplőkkel és a helyi közösségekkel. Meg szeretnénk tudni, hogy milyen szerepet játszanak majd ezek, főleg ami a helyi szereplők, a szakszervezetek és más civil társadalom képviselői. Az áttekintetőség kérdését illetően vannak kételjeink, mert amikor szó van az a információ gazdasági érdekeiről, akkor ott az áttekinthetőség esetleg eh, nem kerül előtérbe. Meg kell nézni, hogy milyen európai döntések születnek, és eznek alapján kell majd meghozni az európai energetikai politikát. A magam részéről a dokumentum eredménye egy politikai üzenet, hogy milyen infrastruktúra és milyen energiafelhasználást szeretnénk előtérbe helyezni. Fosszilis energiákról, gázról, szénről van szó, a, kiemeljük a nagy infrastruktúrákat, és úgy látom, hogy nem kap kellő hangsúlyt az, ami szerintünk fontos lenne, egy új energiapolitika, például intelligens elosztóhálózatok, kis termelőegységek hálózatának a létrehozására. Nem szerepelnek az elosztásnak a kihívásai, és nem szerepelnek ezek a kis energiatermelő egységek sem. Az eko-innovációról beszéltünk az imént, és azt láttuk, azt hallottunk, hogy az épületeknél nagyon fontos energiamegtakarítást eh, tudunk elérni. Ezeket az elemeket be lehet építeni ebbe eh, a jelentésben, megfelelő információkat lehetne eh, megadni annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjunk kezelni az infrastruktúrák kérdését. A bizottság képviselője maga elmondta, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő hozzáférés legyen a hitelekhez, az infrastruktúrák finanszírozásáról is lehetne néhány szó a szövegben, annak érdekében, hogy legyenek információk arról, hogy miképpen juthatnak finanszírozáshoz a szereplők. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos elem hiányzik ebben a keretben, mégpedig az energia hatékonysága ezeknek az infrastruktúráknak. Hogyha a célunk az, hogy hatékony energiafelhasználású társadalmat hozzunk létre, akkor mindenképpen létre kell hozni egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi, hogy felmerjük az energetikai infrastruktúrák hatékonyságát. Köszönöm. Köszönöm. kollega Marinescu. Köszönöm szépen, Marinescu képviselő. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să cer și eu câteva Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is szeretnék néhány megjegyzést tenni, illetve feltenni néhány kérdést. A preambulum bekezdésekben szó van a bizottságról, illetve az energeti energia felhasználási figyelőközpont aztán később nem kerül szóba, nem említik meg a megfigyelőközpontot. Tehát tisztázni kellene, hogy hova kell elküldeni a, az információkat, mert a bizottság egy túl tág fogalom, meg kell nézni, tehát azt kellene leírni, hogy a megfigyelő központnak kellene eljuttatni ezeket az információkat. Ugyanis ők lesznek azok, akik majd elemezni fogják ezt a kérdést, az energetikai kérdést Európában. Semmelyik részen nem tisztázzák azt, hogy hova lehet elküldeni az információkat. Tehát az energetikai szabályozó jövőbeni ügynökség meg fogja kapni ezeket az információkat, tudni fogja felhasználni ezeket az adatokat. Aztán mit jelent ez a befektetési több éves terve energetikai kérdésekben közösségi szinten. Ez valóban a szándék, mi a céljai, mik a céljai ennek a tervnek? Aztán ön nők adatokat kérnek. Egy energetikai projektnek lehetnek tíz éves kifut, akár tíz éves a kifutása. Mikor kell elküldeni ezeket az adatokat? Amikor amikor a felmérések, az előzetes felmérések történnek közben, vagy mikor. Aztán itt van a Nabukó terv, szó van erről a 2016-os tervről, ebben erről kell küldeni jelentéseket most vagy később. Aztán lehetnek eh, különböző energiaipari befektetések az Európai Unión kívül is, és ezek jelentősen befolyásolhatják az Európai Uniós energiapolitikát. Tehát ezekről a befektetésekről is kell információk, tájékoztatást küldeni. Aztán a bizottság azt mondta, hogy ezeket az információkat közre fogja adni. Ezek nagyon sok esetben bizalmas információk, akkor is, hogyha összetett formában, vagy kivonatos formában jelennek meg, akkor is problémákat okozhatnak. Hogyan tudják majd garantálni tehát ezeknek a, a bizalmas jellegét? Nem szépen, Büdikoffer képviselő. Két kérdésem lenne a bizottság felé. Először is ugye nem lehet csak arról szó, hogy információkat, statisztikákat gyűjtsünk, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egyfajta politikai dinamizmust kellene adni ennek az egész folyamatnak. Na, én nem egészen értem, hogy milyen politikai dinamikát szándékozik a bizottság ezzel a tervezettel kieszközölni. Talán erről szólhatna még egy pár szót a bizottság képviselője. A probléma valószínűleg abban rejlik, hogy az infrastruktúra vonatkozásában nincs közösségi felelősségvállalás, de a nemzeti tervezeteknek az összegyűjtése azért nem elegendő, mert itt mutatkoznak majd függőségi viszonyok, de az összeurópai perspektívát nem tudjuk egyszerűen transformálni a cselekvés szintjére. Az európai hálózati infrastruktúrát az energia szektorban vagy valamiféle külön ö, szerződéssel kellene biztosítani, vagy pedig a megerősített együttműködés keretében egy közösségi cselekvési tervre volna szükség, amely túlmutat azon, hogy csak információ gyűjt, anélkül persze, hogy a nemzeti mozgásteret, manőverezési lehetőséget szűkítené. Odi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden ami az eszközök kiválasztását illeti, és a koherenciát illeti más rendeletekkel a dokumentumban, nyolc szöveg szerepel, ahol olyan rendelkezések vannak, amelyek az energetika infrastruktúráknak a kommunikációját illetik. Nem lehet egyszerűsíteni ezeket annak érdekében, hogy a piaci szereplők meg E- egy szövegben kaphassák ezeket a felvetéseket? A magyarázatban az szerepel, hogy egy rendeletet dolgozunk át. Jó lenne elmondani, hogy miért van ez az átdolgozás, és miért kell átdolgozni ezt a korábban meglévő anyagot. Ami az információt illeti, biztosak vagyunk abban, hogy olyan információk, amelyek stratégiai jellegűek vagy bizalmi jellegűek lehetnek, azok nem kerülnek nyilvánosságra. Végül bizottságtól kérdem, úgy tűnik, hogy nincsen semmilyen szankció előírva. Mi történik akkor, hogyha ezek a szereplők nem tartják be a kötelezettségeiket? Balc Elnök úr, köszönöm a szót. A bizottság képviselőjétől szeretnék egy választ kapni arra, hogy vajon melyik értelmezés a helyes, mert én kicsit zavarba jöttem néhány hozzászólás alapján, mert én nem támasztottam azt az igényt ezzel az anyaggal kapcsolatban, hogy az Európai Unió energiapolitikáját egészében összefoglalja. Rendkívül fontos a energiahatékonyság, adott esetben olyan energia ami esetleg egy szűkebb területen történik. De az anyagot elolvasva, fogalom meghatározásokat megnézve, hogy milyen egységeket tekint villamos energia előállítónak, megavadva meghatározva. A vezetékek tekintetében milyen kapacitásokat tekint úgy, hogy ebben a rendeletben kíván szabályozni, számomra úgy tűnt, hogy ennek a rendeletnek egy célja van, egy egységesülő európai energiapiacon a szereplők számára információkkal, részben a jelenlegi, részben a jövőre nézve kiszámíthatóvá akarja tenni, hogy milyen nagy kapacitásokra számíthat, amihez alkalmazkodva adott esetben a maga beruházásait, üzletpolitikáját megvalósítja. Tehát én ebből az anyaggal kapcsolatban nem támasztottam azt a követelményt, hogy egészében visszatükrözze az Európai Unió energiapolitikájának minden elemét. So, herzlichen Dank. Das war eine Fülle von Fragen. Und, uh, ich Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést kaptunk, és a magam részéről is egy kérdést fogalmaznék meg nem egészen értettem, mert a jelentéstételi követele, kötelezettség az már rendeleti szinten már lefektetésre kerül, tehát akkor miért nem foglaljuk össze a meglévő adatokat, információkat, és valami újfajta jelentéstételi kötelezettséget vezetünk be. Ugye a felesleges szabályozásnak nem vagyunk hívei, azért érdekelne, hogy miért kell egy új fórum, olyan érdemi információkról, amelyeket más úton, módon is be tudunk gyűjteni. Vagy másként fogalmazva, az eddigi jelentéstételi kötelezettségekkel mely területeket nem fettünk le. Erre vonatkozóan mit tud mondani a bizottságtól, és át is adom a bizottság képviselőjének a szót. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. És hogyha megengedik, angolra váltok, mert a javaslatot angol nyelven fogalmaztuk meg. Hadd kezdjem az intézményekkel kapcsolatos kérdésekkel, és először is szeretném világosá tenni, hogy van-e különbség a bizottság, illetve az energetikai megfigyelőközpont között. Jelenleg nincs különbség. Jelenleg az energiaügyi megfigyelőközpont az energia főigazgatóságon belül működik, tehát ez nem egy ügynökség, nem egy külső szervezet, hanem a bizottság integráns része. Különösen a parlament mindig is támogatta azt, hogy legyen egy ilyen megfigyelő egység, amely áttekinti az összes szektort, a teljes energetikáról egy átfogó képet kap. Nem szakosodunk megújulókra, vagy energiahatékonyságra, vagy szénre, hanem megpróbáljuk azt vizsgálni, hogy az európai energiapiacok dinamizmusa hogyan változik, és a jövő energetikai infrastruktúrája hogyan alakul. Még mindig az általános intézményekkel kapcsolatos kérdéseknél tartva, miért választottuk a rendeletet? Jelenleg az Euratom szerződés 284. cikke ennek a jogalapja, és eh, ez azért van így, mert nincs más eh, jogalap, más szerződéses cikk tengely, amelyre alapozhatnánk ezt a munkát. A 96-os rendelet alapja is a 284. Eh, Euróton szerződés 284. cikke volt, és ez lehető teszi, hogy a tagállamok végezik a munkájukat. A 187. cikk pedig a nukleáris energiára vonatkozik, szeretném világossá tenni, hogy ez más, mint a notifikálásra, az értesítésre vonatkozó javaslat az Euratom szerződésben. Amikor valaki egy új atomerőművet szándékozik építeni, akkor ezt jeleznie kell a bizottságnak, a bizottság kiad egy véleményt, de ez még nem engedi meg a bizottságnak azt, hogy betekintsen abba, hogy mi történik, hogyha az építési szakaszban vannak csúszások, késedelmek, ahhoz a bizottságnak már nincs köze. Szeretnék utalni a hatásvizsgálatra vonatkozó jelentésre, amiről Hall asszony beszélt harmadik mellékletben találnak nagyon sok értesítési kötelezettségek a közösségi jog különböző elemei kapcsán. Itt a probléma, vagy a pontosság, a határidők betartása szokott lenni, például az Euratom szerződés kapcsán. Kérdéses, hogy egy ilyen tervezett beruházásról csak egyszer kell notifikálni, lehetnek eh, olyan eh, időtávok is, amelyeket mi nem tartunk eh, megfelelőnek. De vannak olyan jogszabályok, mondanám talán a közelmúltban születettek, amelyekben inkább történeti fejlődésről van szó, az energiapolitika, ahogyan fejlődött, és egyre nagyobb jelentősége lett a közösségi politikában. Ezt sem, ezt is mindenképpen figyelembe akarjuk venni. Például eh, született egy javaslat a harmadik belső piaci csomag kapcsán eh, arról, hogy eh, a gáz és villamos energia hálózatokra vonatkozóan is legyen ilyen beszámolási kötelezettség. De el akarjuk kerülni az administratív terhet, a terek növelését ezért a tagállamoktól nem egy irányelben kérjük ezt, hanem várunk, és az európai szállítási hálózat operátorok, akik dolgoznak ezen a terven, szoros kapcsolatban vagyunk. Megnézzük, hogy majd egy év múlva mi sül ki ebből a munkából, mi lesz ennek az eredménye. És ennek az információnak az alapján azt fogjuk megkérdezni a tagállamoktól, hogy egyetértenek-e azzal, amit a TSO-k, tehát a szállítási hálózatoperátorok letettek elénk az asztalra. Meg fogjuk nézni, és a szöveg ezt írja elő, hogy mit tegyünk majd ezzel. Ugyanakkor ugye jelenleg készülnek ezek a tervek, és konzultálunk a TSO-kkal, a szállítási hálózat operátorokkal, de van egyfajta biztonsági hálózat. A TSO-nak ahhoz, hogy a jövőben igényekhez igazítsa a fő hálózatot, ismernie kell a kapacitási terveket is. Jelenleg az ilyen rendszer üzemeltetők még küzdenek azzal, hogy hát mik a jövőbeni tervek hogyan ítélik meg a szükséges villamos áram előállítási kapacitásokat. Hát ez az információ a vállalatoknál van meg, és a TSO-k nagyon üdvözölnék, hogyha azok a tagállamok, ahol rendelkezésre állnak adatok, az állam és rendelkezik adatok, mert kértek mondjuk építési engedélyt, vagy építési engedélyt, akár a települési önkormányzatoknál is vannak ilyen adatok. Tagállamok jó lenne, ha ezeket az adatokat centralizálnák és validálnák, tehát megalapítanák, hogy érvényesek-e, és jelenleg csak maximálisan legjobb becslés készül, de ilyen információk nincsenek, mert a belső piaci csomag nem annyira világos és nem elég részletes ezen a területen. Ebben a részben, tehát ezt egyfajta biztonsági hálónak irányoztuk elő, és a bizottságnál mi mindig pragmatikusak akarunk lenni, szerények. Először megvárjuk, hogy hova fejlődnek a dolgok. Jó, tökéletes, ha mindenről értesítést küldenek a tagállamok. Lehet egyébként, hogy csak az olajinfrastruktúrára vonatkozik majd mindez de mondjuk nincs szükség a gáz és a villamosenergia esetén ilyen beszámolókra, mert ezt máshol lefedjük, de ezt jelen pillanatban még nem tudjuk. Ezért azt kérném önöktől, hogy nézzék meg a hatásvizsgálat mellékletét, tanulmányozzák azt, és figyeljék azt is, hogy az ENCU ennél és génél hogyan készítik el a tíz éves beruházási terveket, és ezzel átkerülünk a következő eh, kérdésre, hogy milyen gyakran kell majd ezt a notifikációt megküldeni. Az energiainfrastruktúra beruházások mindig hosszú távú beruházások, projektek, ezért eh, akarjuk csak ezt a beszámolót két évente, és nem minden évben. A régi rendeletben még évente eh, írtuk ezt elő. Nagyobb transzparenciát akarunk, és egy hegységes megközelítést. Szeretnénk kicsit dinamizálni a folyamatot, és a politikán keresztül irányítani, hogy előre lássuk jobban, hogy milyen problémák várhatók az energetikai infrastruktúrában Európában. Van egy sor tagállam, ahol már végeznek ilyen összesítéseket tagállami szinten, ahol az összes érintett szereplő, helyi és regionális gazdasági szereplővel rendszeresen konzultálnak. Szerintünk, a, ami itt Európában áll rendelkezésre adat, az nem áramlik lefelé. De hogyha nyilvánossá, transzparensét tesszük a, az információ áramlást, akkor talán Brüsszelből is kapnak majd a tagállamok olyan információt, ami, ennek a révén az egész európai dimenziót is le tudjuk fedni. Ugyanis, hogyha bizonyos régiók hosszú távon mondjuk nettó energia vagy villamos energia importőré válnak, az lehet, hogy akaszt, hogy mindenki majd akkor a szomszédjára akar hagyatkozni, hogy a szomszédországban van, rendek, van elég kapacitás, de bizonyos régiókban ez már nem eh, lesz eh, lehetséges ami pedig az adatok bizalmas kezelését illeti, és az érzékeny gazdasági adatokat. Nos, nyilvánvaló, ahogyan javasoltuk, mi agregált, tehát összesített információkat akarunk csak közzé tenni, két ok miatt is. Csökkenteni akarjuk az administratív költségeket, és amit javaslunk, az nagyon is arányos. Másrészt el akarjuk kerülni azt, hogy gazdaságilag érzékeny adatok közkincsé váljanak. Kis tagállamok esetében ahol hát még egy agregált formában összesített adatok alapján is be lehet azonosítani, hogy melyik gazdasági szereplő húzódik meg bizonyos adatok mögött, a szokásos gyakorlatnak megfelelően itt regionálisan el fogjuk homályosítani ezeket az adatokat, vagy szigetek, vagy bizonyos régiók esetén úgy fogjuk az adatokat tálni, hogy ne derüljön ki, hogy melyik operátorról vagy hálózatüzemeltetőről van szó. Energiahatékonyság. Következő. Bizonyos infrastruktúrák használata, de hát itt most már eléggé részletekre kell kitérnem. Egyrészt az energia energiahatékonyság kapcsán, ott vannak ezek az okos, intelligens épületek, vagy a nulla eh, széndiokszid kibocsátású épületek. Eh, ezzel kapcsolatban kidolgoztunk különböző energetikai forgatókönyveket. Az infrastruktúra kapcsán azt hiszem, hogy egyensúlyt kell teremtenünk a között, hogy például milyen szinten akarunk információt a nagyon kicsi energiaelőállító vagy villamos energiaelőállító cégektől, a tagállamok, a mi javaslatunk alapján eldönthetik, hogy bizonyos területen, mondjuk az ilyen kis mikroerőművek, vagy cégek, vagy akár még a háztartások szintjén, hát nyilvánvalóan értelmetlen lenne adatokat kérni, de a tagállamok előírhatják, hogy azért legyenek reprezentatív felmérések ezen a mikroszinten is, és ezeket az információkat tovább adják Brüsszelnek, anélkül, hogy igazából lenne notifikációs kötelezettség a vállalatokra nézve. Ez segíthet abban, hogy jobban meg tudjuk ítélni, hogyan változik az energetikai környezet, de ezt decentralizáltan tesszük meg. Ami az előállítás hatékonyságát illeti, azt hiszem, hogy meg kell itt ehhez nézni a javaslatot, a táblázatokat, itt nem csak arról van szó, hogy adatokat kérünk a névleges kapacitásokról, a, hanem a kapacitások felhasználásáról is be kell számolni, hogy évente hány óráig, napig mennek, és mennyi energiát termelnek ezzel az adott kapacitással, vagy hogy milyen technológiát választanak, mi az átlagos hatékonyság. Most ilyen típusú információkat is átadhatnak nekünk. De úgy érezzük, hogy ezek az információk rendelkezésre állnak a tervezéssel foglalkozó hatóságoknál. Ezeket nem kell tehát cégszinten gyűjteni, vállalat szinten gyűjteni. A tagállamok hatóságainak eh, kell megpróbálni mondjuk két évente összegyűjteni centralizáltan ezeket az információkat, és megosztani ezeket a többi tagállammal. Azt hiszem, hogy itt be is fejezném az általános észrevételeimet, ugyanis eh, egy első eszmecsere kapcsán azt úgy tűnik, hogy ez még kicsit túl korai lenne már konkrét szövegezési javaslatokról beszélni. Persze mindig megkereshetnek minket bilaterális úton is, és szívesen válaszolunk kérdésekre. Nagyon köszönöm. Akkor azt hiszem lezárhatjuk ezt a pontot. És még csak annyit mondanék, hogy a határidő december 2 a harmadika a jelentés elkészítéséhez és ha minden igaz, január 14-én lesz a vita, december 19-ig lehet módosítókat benyújtani. December nagyon sűrű hónap lesz, a biztosok meghallgatása, stb. Tehát kicsit fenntartással kezelem ezeket a határidőket. Fontos a december 2-a, 3-a, addigra készül a jelentés, és akkor a frakcióknak lesz még idejük, hogy elkészítsenek módosító indítványokat. Hogyha azután nincs senkinek kívánsága. Egyedek napi rendi pont kapcsán kívánnak-e felvetni valamit? Ha nem, akkor befejezzük az ülést, kellemes estét kívánok. Jövő héten ismét találkozunk. Elképzelhetetlen, hogy legyen olyan hét, amikor nem ülésezünk.